colleagues, please, it's 10. Jó reggelt, kedves kollégák, kezdjük el a munkánkat. Good morning to everybody. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kezdjük talán célszerű az első napi rendi pont. Koordinátori. A koordinátorok üléséről kell beszámolnom, amit ugye tegnap tartottunk az ülés végén meghallgattuk a bemutatót, ami a szakbizottság honlapjáról szólt. Tehát azok a tisztviselők, akik a munkát követik, beszámoltak nekünk a fejleményekről, és mindenkinek a vállalásával zártuk le ezt a munkát, tehát a bizottság azt támogatja ezeket a tisztviselőket, hogy minél előbb véglegesíteni tudják a szakbizottság honlapját, és az összes kívánságunk teljesüljön. Igyekszünk, hogy a nehézségeket, támogatjuk őket, hogy a nehézségeket minél előbb leküzdjék. Ami a koordinátorok ülését illet, ugye a 2013-as év programjáról beszéltünk, és egyetértettünk a missziókban. Az első Spanyolországba utazik, Galíciába, a második Görögországba, és aztán További döntésre tettünk félre más utakat is 2013-ban, és erről majd egy később döntünk annak alapján, hogy milyen sürgős helyzetek állnak esetleg elő, vagy milyen sürgős petíciók teszik ezt szükségessé. Ezeket a további utakat. Két meghallgatásról is döntöttünk, amelyet egyébként már bejelentettem az európai állampolgárságról, ezt a LIBE szakbizottsággal együtt tartanánk február 19-én a következő évben. A másik meghallgatás pedig, erről ugye már az előző ülésünkön beszéltünk, a Fiskális Unió létrehozásáról szól, és egy petícióból indulunk ki, amelyet Duff és Leinen kollégák támogatnak. A második meghallgatás pontos idejét még meg kell határozni, még nagyon a kezdeti lépéseknél tartunk. Aztán az ajánlások, amelyeket a képviselők nyújtottak be bizonyos petíciókkal kapcsolatban, szintén a napirendünkön szerepelt. Iturgais úr benyújtott egy ajánlást az 542 essel kapcsolatban, és voltak még más kérdések is. Iturgais úr visszavonta a többit, amit benyújtott. Rajta kívül még Bullant kolléga nyújtott be javaslatokat, de ezeknek a megtárgyalását elhalasztottuk a következő ülésre ami a koordinátorok ülésének négyes pontját illeti. Ugye itt a javaslatokról van szó, amelyeket a néppárt nyújtott be a delegációkra vonatkozó szabályokról, illetve a 202-es cikk végrehajtásáról. Úgy döntöttünk, hogy ennek a pontnak a tárgyalását elhalasztjuk addig, amíg a többi frakció, aki képviselteti magát itt a szakbizottságban, be nem nyújtja a saját javaslatát, saját véleményét. Aztán David Skinner javaslata az ötös napi rendi pontunk volt a koordinátorok ülésén, és ő azt kérte, hogy támogassunk egy petíciót, amelyet ő javasolt. Itt állásfoglalási javaslat is szerepel, de ezt nem fogadta, nem fogadtuk el azért, többek között, mert a kollégák megfogalmazták az ellenvetéseiket, de volt egy olyan is, mely szerint egyfajta tendencia alakult ki, hogy a bírósághoz fordulunk állandóan, és ez felesleges konfliktust eredményez a mi tevékenységünkkel együtt. Tehát a végén úgy döntöttünk, hogy nem nyújtunk be David kérdésével kapcsolatban ilyen javaslatot. A hatodik, november 6-ai ülésünk napi rendtervezetét azt elfogadták a koordinátorok, és minden képviselő, a szakbizottság minden képviselője megkapta ezt. És ugyanez igaz a megkérdőjelezhető javaslatokra vonatkozóan, ami a hetedik pontban szerepelt, és az utolsó pont, ugye két misszióról van itt szó, ami október végére időzítődik. A lengyelországi utat törölték, mert a képviselők jelezték, hogy nem tudnak elutazni, és végül abba a helyzetbe jutottunk, hogy nem volt már képviselő a delegációban, Taylor kollégát kivéve, tehát ő maradt egyedül, ő erősítette meg egyes egyedül, hogy ráér és el tudna utazni, úgyhogy ezt is elhalasztottuk egyelőre majd a következő évre, tehát a lengyelországi út 2013-ban lesz. Ami pedig az olaszországi küldöttséget illeti, ezt is megbeszéltük, a jogi szolgálat véleményét megkaptuk, ugye kérte a koordinátorok ezt kérték az előző ülésen, hogy a jogi szolgálat legyen szíves segítsen annak a normának az értelmezésében, aminek alapja megtudhatnánk, ugye, hogy az elnök vezetheti-e a delegációt, hogyha a saját hazájába utazik. Több különböző véleményt megfogalmaztak a képviselők, voltak, akik ellenezték ezt, tehát hogy a szakbizottság elnöke legyen a küldöttség elnöke, a GUE, az ELDE, a zöldek és a szocialisták. És ezért a döntést nem fogadtuk el. A többség, tehát ezt elutasította, a koordinátorok többsége ezt elutasította, és helyette az a döntés született, hogy ezt a kérdést az elnökök értekezlete elé utaljuk. És azt kérjük, hogy döntsenek az ilyen bizalmi kérdésekben a szabályzat 19-es cikkének értelmében. Oké, kolléganő. Two things. Just firstly, uh, uh, Két dolog. Először is szeretném a kollégákat tájékoztatni, hogy mi támogatjuk az elnök asszonyunkat. Nem kívánunk ellene fellépni. Csak azért szavaztunk úgy, ahogy szavaztunk, hogy a szabályok továbbra is a szabályok maradjanak, tehát hogy az érintett tagállamból ne lehessen senki a küldöttség vezetője. És hát ide beletartozik nyilván az elnök asszony is. A jogi szolgálattól választ kaptunk a kérdésünkre, és azt mondták, hogy jogunkban áll a delegáció összetételét meghatározni, tehát hogy nem illegális az, amit teszünk, de én mégis szerettem volna kihangsúlyozni, hogy nem az elnök asszony ellen kívántunk fellépni. Minden félreértést szeretnék eloszlatni ezzel kapcsolatban. És egy másik dolog, az eredeti programhoz, hogyha visszatérünk a küldöttségekről, ha már beszélünk, hogy itt az olasz küldöttséget most említettük. Tegnap ugye az okra kérdés felmerült. Én kértem, hogy ezt tartsuk nyitva, ezt az ügyet. És korábban is láttam már azt, hogy jöttek újabb információk, nem csak fényképek, hanem újabb információk, sőt, már akkor is rendelkezésre álltak ezek az új információk, amikor én kértem, hogy hagyjuk ezt az ügyet nyitva. Ezt kérem, hogy a jegyzőkönyvbe vegyék, ne, vet, ne vitassuk ezt meg most, csak vegyék ezt a jegyzőkönyvbe. Én szerettem volna, hogyha ezt feltennénk a napi rendre, mert tudom, hogy az elnök asszony megjegyzései, feljegyzései között szerepel, de hát hogyha valaki kér egy ilyet, és még nincs előkészítve, akkor tényleg nyitva kellene hagyni az ügyet. Hát nem az a helyzet, amit tegnap állítottak a kollégák. Én csak ezt az információt szerettem volna mindenkivel közölni, és ezért kértem, hogy térjünk vissza az eredeti programunkhoz. És ami a Nápolyt és Rómát illeti, ugyanez. Nos, hát mondja az elnök azt, hogy minden petíció megnyitható, hogyha további információkat kap a szakbizottság az ügyben. A koordinátorok természetesen bármikor megvitathatnak egy ilyen kérdést. Ami pedig az Olaszországba látogató küldöttséget illeti, mm, nincs itt semmi precedens, az, az ön kérdése az nem feltétlen érthető, de átadom kollégámnak a szót, vagy hát nincs sok értelme. Elnök asszony, a, tulajdonképpen azt nem értem, hogy most hogy, kerültek, meg, hogy került ide megint az orka kérdés, azok a kérdése, hogy került ide, hát nem akarjuk a vitát megnyitni, mert a koordinátorok is beszéltek erről, meg tegnap is beszéltünk erről, ezt lezártnak tekintettük. Hát most megnyithatjuk megint, hogyha akarják, de hát elnök azt, hogy nekem úgy tűnik, hogy már meghoztuk a döntésünket ebben az ügyben, a petíciót lezártuk, mert úgy döntöttünk, hogy ez a helyes, és hogyha most megint vissza akarunk ide térni, hogy szavazzunk, hát rendben van, megtehetjük ezt. Ami az olaszországi küldöttséget illeti, ez szerintem is az elnökök értekezlete elé kell utalni. Köszönöm, hogy az elnök asszony Bergman kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden kollégától kérném, hogy ne hánytorgassunk itt fel régi ügyeket újra és újra. Próbáljunk arra gondolni, hogy a frakcióink képviselői vagyunk, és minden ügyben érdemi, lényeges vitát folytassunk, ne hánytolgassunk fel régi kérdéseket. Ez geht wahrscheinlich nochmal um die, um die Frage. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most a tényfeltáró küldöttség munkájáról beszélünk, amelyik majd Olaszországba utazik. Szeretnék egy kérést itt megfogalmazni. Tegnap összeültek a koordinátorok, és nem volt minden tökéletes, tehát tényleg az érdemi pontokra összpontosítsunk a petíciókra figyeljünk oda. Én nem adtam fel a reményt egyébként, hogy a végén sikerül majd közös álláspontot kialakítani a szakbizottságban, és akkor a megfelelő összetételben meg tudunk állapodni. Ami a néppártot illeti, a vélemény világos. Van egy elnökünk, az elnök vezetheti a küldöttséget, de a petíciók benyújtói érdekében az érdemi kérdésekre, a tartalmi kérdésekre és a megközelítésre kell koncentrálnunk. Annak érdekében, hogy a tényfeltáró utat valóban tényfeltáró útként tudjuk kezelni, és el tudjuk végezni a munkánkat. Va bene, comunque, ehm, questi sono... Jó, akkor a koordinátorok ülésével kapcsolatos mondandóimat elmondtam, mondja az asszony, Ezeket és tehát akkor a kollégák megjegyzéseivel együtt majd összefoglaljuk. Lezárom tehát ezt a pontot, és a napirendi pontunk, napirendünk 12-es pontja következik. Az 1552.010-es számú petíció. Egy máltai állampolgár által benyújtott petícióról van szó, amely a e, Palumbó hajógyárból eredő állítólagos környezeti károkozásról és az emberi egészség veszélyeztetéséről szól e, valamilyen munkálatok zajlanak ebben a hajógyárban, és e, ennek eredménye a környezeti károkozás. A petíció benyújtója nincs jelen, ezért rögtön a bizottság képviselőjének, Márko Paviottinak adnám át a szót. Köszönöm szépen, jó reggelt! Ami ezt a petíciót illeti, a hajógyár által okozott zajszennyezést illeti, illetve az egyéb szennyezést, és azt, hogy nem történt semmifajta reag- reakció. A máltai hatóságok a ö, zajtérképet nem ö, készítették el, de miután meglettek ezek a zajtérképek, akkor ö, utána már minden szabálynak megfeleltek ami a levegő minőségét illeti, a máltai hatóságok azt válaszolták az Európai Bizottságnak, hogy az érintett irányelv nem vonatkozik erre a hajógyárra. Bár szeptember 22-én, illetve március 29-én, tehát tavaly szeptember 22 és március 29-én idén még történt levélváltás, a bizottság a Palombo hajógyára kapcsolatban kért információt a máltai hatóságoktól a petíció okán. A választ 2012. június 15-én kaptuk meg, és a máltai hatóságok itt megerősítették, hogy az EPPC irányelv hatája alá ez a hajógyár nem tartozik be, és csak egy másik, tehát az 1999 per 13 per EC irányelv érvényes erre a helyzetre. Most adják ki a környezetvédelmi engedélyt, tehát ez zajlik éppen, és majd a konzultáció a helyi önkormányzattal követi az engedély kiadását. A bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, több oldalú ülést is szervezünk, és a bizottság tisztviselői találkoznak a nemzeti hatóságokkal, megvitatják majd a fejleményeket a petíció kapcsán, azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásai lehetnek a munkálatoknak. A következő ilyen találkozó a máltai hatóságokkal október 11-én lesz, ami azt jelenti, hogy két napra tehát két nap múlva, most nincsen további információnk, hanem majd nem sokára lesz, hogyha ez az ülés is lezajlik. A bizottság akkor további információkat fog kérni a hatóságoktól, például azt, hogy a végleges környezetvédelmi engedélyt kiadták-e, a másik, hogy ennek milyen feltételei vannak a légszennyezést illetően, illetve a 99, 93 per 13 per RC irányelvre, és hogy hogy oldották meg a helyzetet. Amennyiben az engedélyt még nem adták ki a hatóságok, akkor a bizottság a késedelem okait fogja megkérdezni, illetve azt, hogy akkor mit terveznek a hatóságok. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy először is Buzuti kolléga nevében elnézést kérjek, mert nem érkezett még meg. Most reggel nem tudott ilyen korán ideérni, de szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak. Meg tudja erősíteni a bizottság, hogy a 2010-11-es évre milyen határértékeket alkalmaztak itt, a már a légszennyezésnél, és hogy ezek megfelelnek-e az EU jogszabályoknak. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy a levegőminőség, illetve a zajszennyezésre kapcsolódó jelentések és az itteni szabályok, amiket alkalmaznak a hatóságok, megfelelnek-e az EU jogszabályoknak. A harmadik kérdésem pedig az, hogy a bizottság tud-e nekünk végleges választ adni a Palumbó hajógyárral kapcsolatban. Én most meghallgattam a bizottság által elmondottakat, értem, hogy zajlanak a tárgyalások a bizottság és a máltai hatóságok között. Nem tudom, hogy van-e valami fajta problém, technikai probléma, kérdezi a hozzászóló. Nem, mondja az elnök úr. De én azt gondoltam, hogy ön a 13-as petícióról beszél valamit, akkor itt félreértettem. Nem, nem, a 12-esnél tartunk, mondja a hozzászóló. Igen. Elnézést, a 12-esről van szó. Tehát még egyszer mondom, hogy a 12-es petícióról beszélek. Hogyha kis kavarodást okoztam, akkor elnézést kérek. Tehát még egyszer, hogyha jól értettem, akkor a bizottság elmondta, hogy a hatóságokkal most tárgyalnak, tehát még mindig várunk a végső válaszra. A bizottság válasza. Hát az első kérdés a 2010-11-es értékek, hogy ezek megfelelnek-e a szabályozásnak. Elnézést, megint, tehát bocsánatot kell kérnem, de két nap múlva találkozunk a hatóságokkal, tehát akkor tudjuk ezeket az információkat megkapni. Ami a zajszennyezést illeti, ugye a környezeti zajról szóló irányelv azt követeli meg a tagállamoktól, hogy zajtérképeket állítsanak elő, és ezek után cselekvési terveket készítsenek. De az irányelv szövegében az szerepel, hogy az olyan um, ipari üzemeket vegyék ide be, mint amelyek uh, a, az EPPC irányelv érvényes de a máltai hatóságok véleménye szerint erre a hajógyára nem vonatkozik ez az irányelv, tehát ezért a környezeti zaj irányelv hatája alól is kiesik. Így érvelnek a hatóságok, és azt mondják, hogy ami a zajszennyezési határértékeket illeti, itt a nemzeti szabályozás az érvényes. Az utolsó kérdése pedig az volt, ugye, hogy mikor tudja a bizottság végre lezárni ezt az ügyet. Hát remélhetőleg miután sikerült találkozni most a hatóságokkal 11-én. Köszönöm. Nos, el, mondja az elnök úr, akkor a, az Európai Bizottságnak tehát először még tárgyalnia kell a máltai hatóságokkal, utána elküldik nekünk az információkat, és akkor ezt továbbítjuk mindenkinek. Ez így rendben van, nagyszerű, akkor erről a petícióról rátérhetnénk a következőre. Okay. Okay. Van egy kis gondunk, mondja az elnök úr. A bizottság képviselője a 13-as ponthoz még nem érkezett meg. A 14-es pontra ugrunk ezért mert a 14-es pontot a spanyol képviselő be tudja mutatni. A CO33-as autópályáról van szó, a spanyolországi kádizban épül, és a 2249 EK irányelvet állítólagosan az sérti a zajszennyezés miatt. Meg is adom a képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők! A CO33-as autópálya San Fernando városán keresztül halad. Egy évvel ezelőtt kértük a petíciós bizottságot, hogy segítsen, járjon közbe a spanyol kormánynál. 20 évvel ezelőtt építettek egy autópályát, amely városi zónán tehát lakott zónán halad, lakott területen halad keresztül. Gyakorlatilag az épületektől 5-10 méterre haladt el ez, a, ez az autópálya. Ez megszegte, szembe ment azzal a szabályozással, amelynek értelmében legalább 100 méter távolságot kell tartani. Több mint 5000 jármű használja ezt az autópályát minden nap, nagyon nagy sebességgel haladnak, és ez komoly zajszennyezést okoz. Ami a WHO-t illeti, a zajszennyezésnek való kitettség következményei például lehetnek a koncentrációs nehézségek, feszültség, álmatlanság, stressz, illetve emésztési problémák, izom problémák. A gyerekeket érinti ez a legjobban. a, az érintett minisztérium 2008-ban hang vagy zajvédő falakat húzatott fel, de sajnos ezek a falak nem oldották meg a problémát, mivel ennyire kicsi volt a távolság az autópálya és maguk az épületek között. Tehát gyakorlatilag az ajvédő falak építése előtt és után ugyanolyan zajszennyezés maradt, több mérést is végeztek különböző akusztikai laborok szakemberei, tehát ez igazolt állapot de ez azt jelenti, hogy ugyanannak a minisztériumnak a szakmai személyzete végezte ezeket a zajméréseket, akik felelősek voltak a zajvédő falak felhúzásáért is. A jelentésben azt szerepelt, hogy a minimális határértékeket túllépi az okozott zaj. Az érintett osztály vezetője Kadízban, tehát aki az autópályért felelős, illetve a laboratórium vezetője nem értett egyet a helyzet megítélésében ennek eredményeképpen az ügyet egy, az úgynevezett 96-os szabályra hivatkozva nem zárták le. Az a szabály, amire ők utalnak, a 2002-ben 49 per LK e irányelv értelmében fogadták el, ami azt jelenti, hogy az állami normákat, a nemzeti jogszabályokat és az európai jogszabályokat is megsérti ez az autópálya, illetve az általa okozott zajszennyezés. A cél az az lenne, hogy a fő szennyezés, a zajszennyezés fő okozóit, illetve fő forrását szüntessük meg. Ezek pedig a járművek, amelyek ezen az autópályán haladnak, de pont ezeket zárták ki. A minisztérium ugyan elkötelezte magát amellett, hogy a zajszennyezés, zajszennyezést csökkenti, de hát az a helyzet, hogy a zajvédő falak építése vagy felhúzása egyáltalán nem oldotta meg a fennálló problémát. Többre van itt szükség, mint egyszerű zajvédő falak felhúzása. A forgalmi szabályokat meg lehetne változtatni, vagy az útfelületet lehetne változtatni. De hát, ha gyakorlatilag a küszöbünk előtt elhaladó autópályával kell együtt élnünk, akkor ezt az autópályát a föld alá kellene vezetni, csak így lehet az érintettek életminőségén javítani. Hat hónappal ezelőtt levelet küldtünk a bizottságnak, de még mindig nem kaptunk választ azóta sem. Arra kértük a bizottságot, hogy avatkozzon közbe, annak érdekében, hogy a zajszennyezés által érintett állampolgárok jogait tartsák tiszteletben, mert ezt a spanyol minisztérium sértette meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és akkor visszaadom a bizottság képviselőjének a szót. Good morning. Köszönöm, jó reggelt. Um, the, there are two points which are of relevance to be understood in the ez a petícióval kapcsolatban két dolgot kell tisztán látni. Ezek közül az első az, hogy a cselekvési terv végrehajtásáról van szó, amely kötelezettség az irány ebből származik. E tekintetben, amikor a petíció erre irányul, akkor teljesen helyes és rendben van. Ahogy azt már kommunikáltuk, 2000 2 per 49 EK irányelv arról beszél, hogy a cselekvési terven belüli intézkedések az illetékes hatóság eh, eh, be vannak eh, bízva. Vannak határértékek, ami az egyik lehetséges előfeltétele annak, hogy az irányelv elválja, tehát ez alapján dönti el, hogy mikor lehet vagy érdemes közbelépni, közbeavatkozni, de ne, az illetékes nemzeti szervek hatáskörbe tartozik eldönteni azt, hogy mikor és hogyan avatkozzanak közbe. Ezért tehát a környezetvédelmi, zajártalmi irányelv alkalmazás esetén minden intézkedés elfogadható, feltéve, hogy a polgárokkal konzultálnak, és a tervről a határidőkön belül beszámolnak az Európai Bizottságnak. A következő ilyen terv 2013. Eh, januárjáig kell a cselekvési terveket eh, összeállítani. Ezt ugye 5 évente kell megtenni általában. A panaszos fölött még egy kérdést a különböző spanyol szabályok alkalmazhatóságát a meglévő határértékekkel kapcsolatban. A e konkrét kérdésre vonatkozóan informálisan felvettük a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, és a 96-os eh, rendelet már roppant régi és nem hatályos ezért a spanyol hatóságoktól azt hallottuk, hogy az általános vonatkozó törvény hatás ebben az esetben. E kérdésben folynak a tárgyalások a spanyol szervekkel, hogy jobban lássuk és értsük a helyzetet, hogy valóban korrekt volt a beszámoló. A spanyol szervek az elmúlt napokban újabb eh, beszámolót küldtek nekünk, amelyben szólnak arról a tényről is, a 2003-as andalusz kormányzati rendeletet visszavonták. a 2012-es új rendelet irányba lépésével. That uh, was raised is if the effectiveness of the noise barriers concerning the effectiveness of the noise barriers again because a zajvédő falak ügyében az irányelv a tagállamokra bízza, hogy milyen intézkedést hozzanak, hogyha a tagállam úgy dönt, hogy ez a megfelelő intézkedés, akkor a bizottság szempontjából az uniós szabályokat nem szegik meg. Köszönöm. Yo no sé si antes de darle al señor Guerrero hay algún compañero que quiera hacer alguna pregunta. Yo sí la quisiera hacer. Eh, nem tudom, hogy ezen a ponton szeretném bármelyik kollégám hozzáfűzni valamit. De mi, de mi grupo, el Grupo Popular. Most a néppárt frakció egyszerű képviselőként szólnék hozzá. Két kérdés merül fel, úgy látom. Úgy tűnik, hogy jó helyre fordult a panaszos. Felmerült bennem egy kérdés. A panaszostól azt hallottuk, <clears throat> hogy választ kért 6 hónap ezelőtt az Európai Bizottságtól, és az Európai Bizottság nem válaszolt. Erről a megkeresésről van tudomása? Erről a kérésről, amelyre úgy tűnik, hogy választ nem kapott a panaszos? Meglepő lenne ez, aggodalomra adna okot, hogy a panaszos nem kapta meg a kért információt. Jó. Készül egy új irányelv, nem tudom, hogy az új irányelv alapján kapod neki választ erre a helyzetre vonatkozóan? Yes, sure. Természetesen, elnök úr, reagálnék erre. Megkaptuk ezt az információt. A, kün- a, az ajártalmi irányelvvel kapcsolatban nem érkezett új megkeresés. De, mivel a spanyol szervek részleges információt benyújtottak az elmúlt napokban, informális úton megkerestük őket. Hogyha érteni, meg kell érteniük, hogy a spanyol szervektől nem kapunk végső választ, akkor új információ hiányában érdemi választ mi sem tudunk adni a hozzánk fordulókhoz. Ami az új irányelvet illeti, Elnézést, hogyha félreértettek. Az ajártalmi irányelv egy van. A 2013. január 18-ai határidő annak a határideje, hogy a tagállamok új cselekvési terveket dolgozzanak ki. Ebben az esetben Spanyolország is. Tehát ez egy újabb információ volt, amelyet szerettünk volna panaszosnak, panaszosan megosztani. Ez újabb lehetőség tehát az, hogy bevonjuk a folyamatban a nemzeti szerveket, és megkérjük őket, hogy esetleg más fajta lépést tegyenek. De még egyszer mondom, ez a nemzeti illetékes hatóságok feladata. Mi csak azt vizsgálhatjuk majd, hogy ezek a cselekvési tervek a határidőn belül elfogadásra kerülnek-e. Muy bien, pero como usted ha dicho que están investigando, están investigando y siguen investigando sobre este tema. Köszönöm. Ahogy ön is említette, még mindig vizsgálják ezt a kérdést. Úgyhogy úgy gondolom, ezt a petíciót nyitva kell hagynunk egészen addig, amíg az ön által említett kutatási eredmények rendelkezése nem állnak. Jó? Nem tudom, valaki kíván-e még ehhez a témához hozzászólni. Köszönöm. A bizottsági képviselőnek azt szeretném elmondani, hogy nyilván tudja, hogy öt évvel ezelőtt készültek tervek, és örömmel hallom, hogy már nem alkalmazzák ezeket a szabályokat, úgyhogy várjuk a kutatásaik eredményét, Köszönöm szépen. Akkor következhet a 15. pont. Bocsánat. El kell napolnunk? Nem. Jó, akkor folytatjuk a 16-os ponttal nem? Okay, okay. Okay. Me dicen que sí ha vuelto el, el responsable de la petición número 12, que volvemos entonces a la... Úgy hallom, hogy a 13-as pontért felelős illetékes visszaérkezett a körünkbe, úgyhogy akkor a 13-as pontra térjünk vissza. Carmel Spiteri, máltai állampolgár, 160 aláírás tartalmazó petíció, 306 per 2011-es, Santa Venera környékén egy körgyűrű megépítése miatt az uniós jogszabályokban megalapított határértékeket állítólag a meghaladó levegő és zajszennyezésről. Kasparinetti úr, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést, hogy elkéstem, és angolul folytatom. Nos, a petíció kapcsán a bizottság tovább vizsgálta ezt a kérdést, és már egy nyilatkozat témája is volt ez a petíció, ugyanis ami a levegő minőségét illeti, minden tagállamra nézve kötelező szabályok vannak. Ami ezt a konkrét agglomerációt illeti, a levegő minőség szempontjából az irányelvnek megfelelően vannak éves és napi értékek, Az éves értéket általában tiszteletbe tartják, de van napi is. De, ami ezt a napi értéket illeti, legalábbis a Máté hatóságok jelentését illetően, a 35-tel szemben 37 napos volt ez az érték. És mivel Málta to discount those accidents which may be Máltába gyakorta érkezik a Szaharából megfelelő nagy mennyiségű por, mert arra fúj a szél, előfordulhat, hogy ezeket az értékeket meghaladják. Ami a levegőszennyezést illeti, ez a terület a legsúlyosabban, leginkább sújtott terület ebből a szempontból. Ugyanakkor mindenütt tiszteletbe kell tartani az irányelben előírt határértékeket, tehát mindent meg kell tenni ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Nem tudom, szeretne -e valaki hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm. Köszönet kollégánknak, aki sokat dolgozott ezzel a témával, de sajnos nem tud a mai napon körünkben a vitán részt venni. rendkívül komplikált kérdésről van szó, hiszen itt a levegő minőségéről van szó, illetve arról, hogy megfelel-e a levegő minősége az európai szabályoknak, ha viszont nem, akkor tehetünk-e valamit annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten. Nos, a kérdés az, hogy az irányelv ebben előírtaknak megfelel -e a helyzet, vagy sem. Ezt nem egészen értettem. Mert a máltai hatóságok szerint csökkentek ezek az értékek, de vannak olyan számadatok is, amelyek pontosan az ellenkezőjét állítják. Úgyhogy fontos tudni, hogy mi a helyzet. egyértelmű, hogy a rendelkezésre álló különböző adatok miatt a petíciót benyújtókat aggasztja a jelenlegi helyzet egészségükre gyakorolt negatív hatása. És szeretnék tudni az igazságot, hogy megoldják a helyzetet. Kérdésem tehát a bizottsághoz. Önök szerint megfelelőek az értékek, vagy sem. Ami pedig azokat az aggályokat illeti, hogy a máltai hatóságok betartották a szabályokat, vagy sem, van-e megfelelő információjuk erről. Köszönöm szépen, Jár úr, parancsoljon, bizottság. Köszönöm a lehetőséget, hogy kifejtsem a választ. Azt nem mondtam el, mert ez benne volt az általunk kiadott anyagban, hogy az IPPC irányelv hatája alá nem tartoznak azok a berendezések, amelyeket felállítottak. Ezért ezzel kapcsolatban korlátozottak a lehetőségeink. Mind a mellett a levegő minősége korlátozott értékei, amelyek a 2008-as irányelvben találhatók, végül is a levegő szennyezés szempontjából olyan értékek, amelyeket tiszteletbe kell tartani. De vannak más EU-s szabályok is, amelyeket tiszteletben kell tartani a levegő minőségét illetően. Úgy tűnik, hogy ebben az adott területen ezt nem tapasztaltuk. Úgyhogy felkívánjuk vetni ezt a kérdést a máltai hatóságoknak. Az általános kérdést is, sajnos ez horizontális kérdés, nyilván Málta nem az egyetlen olyan ország, amelyet érint, és természetesen az esélyegyenlőség alapján a bizottságnak megfelelően kell eljárni, és ha egy mód van rá, minden egyes érintett tagállam vonatkozásában fellépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jár úr, parancsoljon. Igen, értem, mit mond a bizottság, de ezek szerint a bizottság és a máltai hatóságok közötti dialógus <coughs> nem zárult le, akkor hagyjuk nyitva ezt a petíciót is, jó? Elnök, természetesen, hogyha senki nem ellenzi, akkor az ön javaslata alapján járunk el. Következik a 15-ös petíció. Reinhardt úrig német állampolgár, Friends of the Earth Austria nevében. Akkor meg is adom önnek a szót, parancsoljon, majd utána a bizottságot hallgatjuk meg. Parancsoljon, öné a szót. Köszönöm szépen, Daphne Rida vagyok, és a Friends of the Earth Austria nevében fogok szólni önökhöz, illetve a 98.500 aláírást tartalmazó petíciót aláíró nevében az atomenergia alkalmazásával kapcsolatban. Fukushima után rádöbbentünk arra, hogy az emberek életét, a környezetet mennyire befolyásolja az atomenergia felhasználása. Ennek alapján megalapítottuk azt, hogy az atomenergia nem föltétlenül lehet biztonságos, és ezen katasztrófa tükrében az Európai Parlamenthez fordulunk, hogy fenntartható rendszert támogasson. Konkrétabban azt kérjük, hogy a nagy kockázatot jelentő atomerőműveket zárják be. Elnézést, meg vagyok fázva, úgyhogy azért ilyen szörnyű a hangom. Az Európai Parlament a megújuló energia források támogatását kérte, de mi azt szeretnénk, hogyha Több aláírást küldtünk 2011. szeptemberében az Európai Parlamenthez. Most 7000-en írták a továbbiakban alá ezt a petíciót, hogy választott képviselőket arra kérjék, hogy vegyék figyelembe alapvető emberi jogaikat az atomenergia felhasználása terén is. Nyilván a tagállamoknak kell dönteni az energiaügyben, és az atomenergia kérdésében is. Mint Ausztria állampolgára, úgy gondolom, mivel hazám is ellenzi ezt az energiaforrást, hogyan védhetem meg én magam is saját jogaimat. 40 atomerőmű található Bécs körül, és ugyanolyan tesznek vetették alá mindahányat. Műszakilag fel kell újítani őket, mert egyikük sem volt megfelelő állapotban. Egy tagállam döntése nem elegendő, amikor arról szól, hogy nem akarja az atomenergiát felhasználni annak érdekében, hogy állampolgárait megvédje. De szeretnénk védelmet biztosítani, és megelőzni mindenféle katasztrófát. Ami az atomenergiákat illeti, és főleg a lehetséges baleseteket, úgy gondoljuk, hogy ez fenyegeti a vizeket, a talajt, a környezetet, pedig a szerződéseknek ezeket is védeniük kell. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ezen a téren is szabályok szülessenek, és reméljük, hogy az Európai Parlament meghallgatja az állampolgárok hangját, és olyan törvényeket hoz, amelyek biztonságot hoznak majd a jövőben Európa számára. Nem akarunk további katasztrófákat, mert egy atomkatasztrófát nem csak nemzeti ügynek kell tekinteni. Köszönöm szépen. Eh, Köszönjük szépen, megadom a szót Kilpónak az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Jahre Sicherheit selbstverständlich auch für die Europäische Kommission höchste Priorität hat. Először is az nukleáris biztonság olyan terület, amely az Európai Bizottság számára roppant fontos, ez ügyben egyetértünk a panaszosokkal. Ugyanakkor mozgásterünket a szerződések határozzák meg. Gondolok itt elsősorban az Euratom szerződésre, egész addig, amíg eh, nem módosul. A 194-es cikk az Euratom szerződésben olvashatjuk, hogy minden tagállam eh, saját maga dönti el, hogy az energia mixet, eh, energia összetételét, termelés összetételét hogyan határozza meg. Az európai polgári kezdeményezések a meglévő jogi kereten belül kell, hogy mozogjanak, azon belül kell, hogy maradjanak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a tagállamok felelőssége továbbra is ez a terület. Az atomerőművek biztonságát a tagállamoknak maguknak kell garantálniuk, illetve az atomerőművek eh, esetleges bezárása is tagállami kompetencia. Ötinger biztos urat nyilván hallhatták a múlt héten, amikor is a stressz, úgynevezett stressz tesztek eredményét nyilvánosságra hozta. Ezt nálam ékes szóban megtette ő, ezért én most nem is vennék el részletekbe ez ügyben. Két dolgot emelnék csak ki. A tagállamok feladata, hogy cselekvési terveket dolgozzanak ki, amelyek célja, hogy a e, biztonsági technikai normákat javítsák. Az Európai Bizottság feladata viszont az, tehát a mi feladatunk az, hogy a meglévő jogi keretet eh, vizsgáljuk. Most folyik ez a jogi átvilágítás. Célunk az, hogy a tagállami felügyeleti szervek eh, munkáját javítsuk. Margaret? Yes, okay, Thank you, Carlos. <laughs> Just to say that uh, we, uh, uh, this, this report... Igen, köszönöm, elnök úr. Az Öttinger beszámolót akartam volna említeni. Az én hazámban a 80-as évek közepében úgy döntöttünk, hogy elég az atom energiából. Évtizedek kemény munkája annak eredményeképpen történt ez meg. Nem Csernobil okozta ezt, hiszen a Csernobil katasztrófai előtt egy évvel hoztuk ezt a döntést. A Egész egyszerűen a viszont biztosítás kockázata vagy, vagy ára volt elretentő az, az atomenergia terén aktív cégek ki tudják szólni, hol a pénz. És azt mondják, hogy, ők, hogy elképzelhetetlen egy ilyen katasztrófa, is ha lesz ilyen, akkor egész egyszerűen nem, nem tudjuk a kárenyhítést állni és azt mondtuk, hogy e, nem lehet ilyen viszont biztosítást, ezért mondunk nemet, a, ezért mondunk nemet az atomenergiára, e, hiszen mi is ki tudjuk szavolni a pénzt, mi dánok. Tehát talán érdemes ezt az utat követni. A stresszteszteket hallva elképesztő, hogy ezen ennyi év után, amikor egész Európát megpróbálták meggyőzni a lobby pénzeket e, kötöttek. Régi erőművekről van be szó, ezek nem biztonságosak. Az elmúlt 30 eh, évben egy újat rendeltek, megépítettek Finországban, eh, ez, sem, ez is késésben van, a, a költségek is eh, teljesen elszálltak, tehát ezért fontos, hogy felemeljük a hangunkat. Nem csak pénzről van szó, hanem az emberi egészségről, a környezet védelméről, amely kockán forog itt. Gracias, Margaret. Eh, señor Sieber, por favor. Danke, Herr Vorsitzender. Es freut mich, dass meine Kollegin von den Grünen so also mit äh, Geld argumentiert. Bin ich normalerweise nicht gewohnt äh, von unseren grünen <laughs> Kollegen. Aber es sind wichtige,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 Aspekt, dass wir hier eine Gemeinschaftskompetenz sehr wohl konstruieren wollen, die langfristig... A határon átnyúló nukleáris biztonság aspektusát nem hagyhatjuk érintetlenül. Hosszú távú tervekről, stratégiáról eh, kell beszélnünk, az atomenergia hosszú távon történő fokozatos kivezetéséről, hiszen a nukleáris biztonságot nem tudjuk garantálni, főként az régi eh, elavult technológiát használó atomerővek esetében. A költségeket sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Vegyük itt bizony figyelembe a, az atomerőművek fokozatos bezárásának a költségét, illetve a nukleáris hulladék mentesítésének, ártalmatlanításának, tárolásának a költségét. Ezeket is figyelembe kell venni. Itt az ideje, hogy az Európai Bizottság végig gondolja ezt az egész folyamatot az elejétől a végéig, ától zéig, mert ez egy roppant összetett, roppant bonyolult és roppant költséges eh, folyamat. A franciáknak is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hiszen a költségek terén minden költséget bele kell számítani az atomenergia árába, az Európai Bizottságnak ezen a téren e, vezető szerepet kell játszani. Ötinger biztos úr azt mondta, hogy magához ragadja a vezetést ez ügyben. A biztosítás terén pedig annyit mondhatok, hogy e, szerintem nem életképes megoldás, egyszerűen túl sokba kerülne. Hogy megmaradunk-e az e, atomenergiánál vagy sem, azt majd meglátjuk. Ne felejtsük el, hogy a fosszilis tüzelőanyagok is egyszer csak elfogynak, nem tartanak örökké. Tehát talán érdemes lenne az e- megújuló e, energiaforrásokban minél több pénzt e, fektetni. Ezért azt kérem, hogy az Európai Bizottság járja körül alaposan ezt a problémát. Köszönjük Zéber úrnak! Nem tudom, hogy az Európai Bizottság szeretne visszatérni erre. Bólogat? a akkor parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Három dolgot szeretnék hozzáfűzni. Először is. a peer review során tagállamok és a bizottság eh, képviselői eh, világítanak át a helyzetet. Van egy irányelv, ami a nukleáris hulladékra vonatkozik, eh, ennek egyértelmű szigorú szabályai vannak, amely kimondja, hogy a, a megfelelő pénzügyi forrásokat biztosítaniuk kell ezek megfelelő kezelésére az érintett tagállamoknak. A technikai biztonság terén a, a felelősség kérdését is egyértelműen szabályozza ez az irányelv. Para terminar, dos minutos le daría. Köszönöm most a panaszosoknak, nem vissza a szót pár percben. Thank you for your comment. Köszönöm. <clears throat> Annyit szeretnék mondani, hogy ezt a kérdést európai szinten minden lehetséges demokratikus eszközzel újra és újra felhozzuk majd egy, az Európai Bizottsághoz egy európai állampolgári kezdeményezést tervezünk benyújtani ezzel kapcsolatban. Köszönjük! Margaret, tehát ezt nyilván örömet tölti el, egy állampolgári kezdeményezés mindig mosolyt fakaszt Margaret arcára. Zéber úr azt javasolta, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, Okán asszonynak sincs ellenvetése, úgy látom. Igen, mondja az éber úr, tartsuk nyitva ezt a petíciót. Rendben, mondja az elnök. Legyen hát úgy, ha nem zárjuk le, köszönjük a panaszosoknak, hogy eljöttek közénk. Követ 1078-as eh, petíció következik. Eh, a burgoszi atomerőművel kapcsolatban. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte nur... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék még hozzáfűzni ehhez, hogy a burgoszi atomerőmű 2013. júliusáig működhet, de a meghosszabbításért meghosszabbításra vonatkozó kérelmet nem nyújtották be, tehát ez azt jelenti, hogy nyáron megoldódik, vagy nyárig megoldódik az ügy elnök. Igen, van -e ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Hát Májer úr, gondoltam, hogy van hozzáfűzni valója, parancsoljon. Igen, elnök úr, köszönöm szépen, tényleg csak egy apróság, hagyjuk nyitva még ezt a petíciót egész odáig, amíg ezt az atomörömöt be nem zárják. Mert lehet, hogy a cég mégiscsak benyújt egy ilyen kérelmet. Mi Spanyolországban nem támogatjuk az atomenergiát, és úgy érezzük, hogy nagyon fontos az, hogy figyeljük, hogy mi történik ebben az ügyben. Csak így tudjuk garantálni azt, hogy ez a cég nem nyújtja be a működési engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmét. De figyeljünk oda, tehát hagyjuk még addig nyitva az ügyet, amíg tényleg be nem zárják. Elnök, hát igen, a cég nem kért hosszabbítást, engedélyhosszabbítást, és ezt a bizottság is visszaigadolja, hogyha a dátum az tényleg az, amiről itt szó van, akkor nyitva hagyhatjuk az ügyet addig, amíg ez le nem zárul, és majd utána visszatérünk rá. Nagyszerű, akkor ezt lezártnak vehetjük. A 17-es petíció következik, 17-es napi rendi pont, Gredo Förster, a német állampolgár által benyújtott 1026 per 2011-es egy tengeri atomerőmű építésről, és megint kínóra szakértőnk, úgyhogy visszadom neki a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük, milyen cikken alapul ez a petíció. A Spiegel Online-ban jelent meg ez a cikk. És hogyha azt feltételezzük, hogy egy atomerőművet valóban megépítenének a tengeren, akkor az Euratom szerződés 41-es cikke értelmében ezt regisztrálni kell az Európai Bizottságnál, de nem erről van szó, vagy hát ez nem történt meg. Tehát a víz alatti tengeri atomerőmű építését az Euratom szerződés 37-es cikke értelmében is regisztrálni kell, de ez sem történt meg. Emiatt nem nagyon tudok mást mondani, mint hogy az elméleti jogi keretekre hivatkozom. Igen, mondja az elnök úr, kérdezem, hogy még ki akar ehhez hozzászólni. Nincsenek mások? Jó, hát akkor annak alapján, amit kilelül mondott a bizottságtól, szerintem ezt a petíciót lezárhatjuk, mert eh, egyelőre nincsen semmi, ami alátámasztaná, vagy indokolná, hogy foglalkozunk vele. A 18-as következik, megint visszaadom a bizottság képviselőjének a szót, a Temelini atomerőmű bővítéséről van szó, 1403 per 2011-es számú petíció. Köszönöm, elnök úr, azt gondolom, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóságot képviselő kolléga jobban tud erre válaszolni. Elnök, igen, igaza van, a 18-as esetében ez így van, de annyira örültünk, hogy ön itt van, hogy szerettük volna, hogyha folytatja a válaszadást, de igaza van, tényleg a kollégája válaszol. Marina, parancsoljon. Marina Bat. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Angolul fogok válaszolni a petícióval kapcsolatban. Most elemezzük az információkat, amelyeket a panaszos beküldött. Azt is fontos elmondani, hogy a konzultáció zajlik éppen, tehát ez még nem zárult le a projekt kapcsán. A bizottság tehát elemzi az információkat, és nyilván figyelemmel kíséri az eseményeket a, az erőmű bővítések kapcsán és a felügyeletek reakcióit is. Tehát figyeljük, hogy a hatóságok hogyan reagálnak, a környezetvédelmi hatás tanulmány kérdéskörében erre van egy irányelv. Ezt szeretnénk tehát összekötni a bővítést a környezetvédelmi hatástanulmányjal. A vízügyi keretirányelv előírásait is be kell tartani. Ötös cikk, 4.7-es bekezdés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mondjuk ne, anélkül, hogy az irányelvet megsértenék, bizonyos feltételeket teljesítve járjanak el. A vízi utak állapotáról kell jelentést készíteniük. A bizottság most ott tart, hogy vizsgálódik, és arra mindenképpen oda fogunk figyelni, hogy az európai jogszabályokat betartsák a projekt végrehajtása során. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó, mondja az elnök úr, Zéber úr megint parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy most folyik a vizsgálat, vagy az információgyűjtés, de hadd mondjam el, hogy a négyes cikk azt tartalmazza, hogy a feltételek puhítása mondjuk nem minden esetre vonatkozhat. Itt a, a cseh nemzeti hatóságok a felelősek azért, hogy az ellenőrzéseket végrehajtsák. A bizottság feladata az az, hogy az európai jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizze. A folyóvizek felmelegedése az potenciális károkat okozhat, és ezt ki kell vizsgálni. Én szerintem nincs arról szó, hogy lényegesen módosították volna módosult volna a környező vizek állapota, de ezt a tilalmat, tehát hogy nem romolhat a vizek állapota mindenképpen be kell építeni, valamint az atomerőművel kapcsolatos biztonsági kérdések ugyan nem tartoznak a petíció része, petíció lényegi részéhez, de azért osztrák állampolgárként el kell mondanom, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy későn mindenféle problémára derül fény. És ezért szeretném a bizottságot arra kérni, hogy mindenképpen próbálja meg garantálni, hogy az erőmű működtetője figyelembe vesz minden biztonsági előírást. Köszönöm szépen, Sziber úr, mondja az elnök úr, és Lunacek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát osztrákként én is németül fogok beszélni. Egy picit késett a gépem, és ezért nem tudtam ideérni idő, időben erre a, ennek a fontos kérdésnek a tárgyalására. Én értem azt a kérést, amit Zéber úr megfogalmazott a bizottság felé. A vízügyi keretirányelv rendelkezéseit itt alaposan figyelembe kell venni, illetve azt, hogy nem lehet rontani a környező vizet állapotát. A temeréni erőmű kapcsán ezt nem vették kellően figyelembe. Ausztriában egyébként nagyon sokat hallunk erről az ügyről, úgyhogy nagyon jó példa lenne most, ki, hogyha ki tudnánk használni, nagyon jó példát tudnánk mutatni, ha ki tudnánk használni itt a vízügyi keretirányelvet, tehát ha fognánk ezeket a rendelkezéseket, és bemutatnánk, hogy igenis, be kell tartani az európai jogszabályokat. Nagyon veszélyes lehet a vízminőségre nézve, hogyha itt károkozás történik. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és akkor a bizottság képviselője még gyorsan válaszol az elhangzottakra. Köszönöm. követelményt teljesítenek. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Akkor ezt a petíciót még nyitva tartjuk, hogy a további fejleményekről tájékozódhassunk, ahogy Zéber úr és Lunacek asszony is kérte. Sajnos a 19-es és 20-as petíciókhoz nincsen szakértőnk a bizottságtól. Ezt a Két petíciót sajnos ezért el kell, hogy napoljuk ezeknek a tárgyalását. A 21-es számú napirendi pontunkat Tajáni biztos úr jelenlétében fogjuk tárgyalni. Ezt 11 óra 30-ra ütemeztük, hogyha jól értem a titkárságtól. Igen, ez azt jelenti, hogy akkor 11 óra, hogy akkor 10 óra 45-ig függesztjük fel a munkánkat, amikor a szakértők megérkeznek és tovább tudunk dolgozni. Addig köszönöm. There's a lot of confusion, but I tell you one thing. 10.45 to continue with them yes, or to continue with... Yes. Sí, me dicen que hasta las 11 menos cuarto a, a, a, esperando a que vengan las personas de, de la comisión. Reméljük, hogy a Ó, itt a petíció benyújtója, tehát akkor reméljük, hogy a szakértők jelenlétében majd meg tudjuk tárgyalni az ügyét. Ki? Ki? sono No, Please, colleagues, we can restart the meeting. Excuse with the petitioner for this pause, this stop. We can uh, restart from petition 429. Akkor kezdjük tehát 229-es petícióval. Parancsoljon, nem öné a szó. Ön, köszönöm elnök asszony, és köszönöm, hogy napi rendre vették ezt a pontot. Kis eh, csalódott vagyok, hogy a 3000 aláírással támogatott panaszunk két és fél évvel ezelőtt érkezett meg a parlamenthez, és csak ma kerül napirendre azóta semmiféle erőlépés nem történt. Nagyon remélem, hogy a mai ülés lendületet ad majd az egész eljárásnak, és megkapjuk a kért információt a spanyol hatóságoktól ahhoz, hogy a parlament és a bizottság eh, álláspontot alakítsunk ezzel kapcsolatban, hogy 1500 új házat Orival a Kostán mennyire jogszerű építeni az örüváliai önkormányzat a parlamentet várja, hogy megengedik, akkor két bekezdést olvasnék fel. Egy az örüvelei májusi városházi közülésről Orihuela Európára vár. Spanyolul olvasnám fel. Hangsúlyozza a tanácsnak és a külügyminisztériumnak hajlandóságát, hogy átalakítsa azokat az intézkedéseket, amelyeket szükségesnek tart az Európai Bizottság, beleértve a tervezési tervet. A második bekezdés arra kéri az Európai Bizottságot, hogy döntsön arról, hogy esetleges jogsértés születette, hogy az Oriko elé önkormányzat dönthessen. Tehát ezt idéztem a májusi vástanács mm, Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottságtól azzal kapcsolatban, hogy mennyire ez a terv, ez a fejlesztési terv mennyire összeegyeztethető az európai jogszabályokkal. Hogyha nem az uniós joggal nak megfelelően került elfogadásra ez a fejlesztési terv, akkor a projektet újra engedélyeztetni kell. Az elmúlt 25 évben életbe lépett szigorúbb környezetvédelmi normáknak kellene eleget tennie, hiszen 25 évvel ezelőtt kezdték ezt a tervezési eljárást. Köszönöm. Eh, grazie, eh, rispetto alle... Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, azt a tényt, hogy amikor a petíciót beadták, a petíciós bizottság már az Európai Bizottsághoz fordult, és első választ kaptunk is, részben a kompetenciáról, és aztán utána a spanyol hatóságokhoz is fordultak, hogy aktualizálják az információt. Úgyhogy végül is ez a két és fél év nem eseménytelenül telt el. Most pedig a bizottság felelősének adom meg a szót, hogy a legfrissebb információról tájékoztassanak minket, fordító úr. Én Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Amikor az Európai Bizottság megkapta ezt a panaszt, akkor az illetékes osztály, mint a szokásos, alaposan tanulmányozta a petíciót, azt kellett vizsgálnunk, hogy uniós hatáskörrel rendelkezünk-e egyáltalán ezen a téren. Az uniós vonatkozó uniós irányelvek, ahogy azt a parlament felé küldött levelben is magyaráztuk, alkalmazhatóak, hiszen a, a, az élőhelyvédelmi irányelv igenis vonatkozik egy, erre a területre, illetve a környezetvédelmi hatás eh, irányelv, amelyet tavaly módosítottunk. <clears throat> Ez a 2011 per 22-es számot viseli tavaly óta, amely környezetvédelmi hatástanulmányok végzését írja elő bizonyos projektekre vonatkozóan. Az egyes mellékletben szereplő projekteket hatástanulmány alá kell vetni. A kettes melléklet pedig azt írja le, hogy mekkora projektek, milyen konkrét körülmények, illetve milyen tagállami eh, feltételek érvényesülését eh, kell még figyelembe venni. Az Európai Bizottság annak érdekében, hogy további információt eh, kapjon, felvette a kapcsolatot az illetékes spanyol szervekkel. Három háromszor is, háromszori levélváltásra került sor, ezt követően az első informált, kapott eh, információ nem volt kielégítő, ezért kértünk másodjára, sőt harmadjára is további információt. Összefoglalva annyit mondhatok, hogy a spanyol szervek, a spanyol szervek először azt mondták, azt állították, hogy ez a az projekt. Orihuelában 2007-ben került eh, engedélyezésre. A spanyol szervek tehát először azt állították, hogy eh, valóban környezetvédelmi hatástanulmány végzése nélkül fogadták el, engedélyezték ezt a beruházást. Eh, a 90-ben elfogadott város tervezési tervek értelmében belterületté nyilvánították ezt a területet, és azt mondták, hogy a környezetvédelmi irányelv nem alkalmazható erre, mert ez egy korábban az irányelv életbelépését megelőzően elfogadott városrendezési terv hatája alá esik. A spanyol szervek azt is mondták, hogy a környezet, káros környezeti hatásokkal nem kell számolni ebben az esetben. Van a közelben egy természeti terület, de a spanyol szervek szerint káros környezeti hatással nem kell számolni ebben az esetben. A valenciai közlekedési osztály figyelembe vette vagy minisztérium figyelembe vette ezeket a szempontokat, azt is hallottuk a spanyol szerektől. Esta posterior, como consecuencia de este intercambio y de esta solicitud de informaciones por parte de la Comisión, eh, es importante... Tehát a következő levéllátásból számunkra az derült ki, hogy ugyanezek a szervek eh, azt ígérik, hogy egy átvilágítást végeznek amelyben, amely során megvizsgálják, hogy környezetvédelmi hatás tanulmánynak alá kell -e vetni ezt a befektetést, amely egyébként az említett uniós irányelv alapján eh, jogos és kötelező elvárás. Tehát a spanyol szervek megváltoztatták az álláspontjukat, eredetileg azt mondták, hogy az irányelv nem alkalmazandó, most már be látják, hogy igenis hatályos ebben az esetben, és hajlandóak változtatni az helyzeten. A spanyol szervektől kapott legújabb információ szerint ez az úgynevezett átvilágítás elkezdődött, és a regionális és környezetvédelmi szervek felvették a kapcsolatot az illetékesekkel, és a szükséges konzultációs folyamat elkezdődött az önkormányzattól is ígérvényt kaptunk arra, hogy a, a most felfüggesztett, vagy a korábban felfüggesztett projektre az építési engedélyt nem adják ki addig, amíg ez a környezetvédelmi hatás tanulmánya kapcsolatos átvilágítás le nem zárul. Tehát a város Eh, ígéretet tett arra, hogy a szükséges eljárást rendben lefolytatják. Zárásképpen tehát a rendelkezésünkre álló információ alapján elmondhatjuk, hogy mind a regionális, mind az önkormányzati szintű szervek vállalták, hogy meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek Eh, révén a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályokat alkalmazhatják. Köszönöm. Óken asszony, parancsoljon. Ja. Jeg tager det her på dansk. Jeg vil, eh, jamen jeg vil blot sige, at jeg synes, det er jo interessant at følge... Köszönöm szépen. Roppant érdekes követni ezt a petíciót, ezt a dossziét. Mert a spanyol szervek egyik hirtelen pálfordulása roppant érdekes. Azt eh, most már ők is belátják, hogy a környezetvédelmi hatástalmányokat végezni kell. Felfüggesztették az építkezést. Rendben, de hát a gazdasági válság miatt az építkezés nagyon sok esetben lehet, nem lehet, hogy egész egyszerűen erről van szó, és nem a környezet védelme az, ami motiválja e, ebben az esetben a beruházókat? Egy madridi tényfeltáró e, küldöttség a 30-as számú autópálya ügyét vizsgálta, ahol megpróbálták a környezetvédelmi hatós tanulmányt kikerülni, arra hivatkozva, hogy ezt úgy próbálták elérni, hogy ez egy egész egyszerű utca, vagy közút, miközben mindenki világosan látható, hogy autópáról van szó, tehát megpróbálták ezt a kis kaput kihasználni. A spanyol szervek kell, hogy is mondjam csak, igen rossz tapasztalataink vannak az ügyben, hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályokat, főként a környezetvédelmi hatástalmányokra vonatkozó szabályokat mennyire tartják tiszteletben. Nem, a spanyol szervek dönthetik el önkényesen, hogy szükség van egy környezetvédelmi hatástalmányra, vagy sem. <clears throat> ilyen projektek esetében szükség van ilyenre, és konzultációt is kell folytatni a közelben élőkkel. Ezért azt javaslom ezt a petíciót egyelőre. Ne zárjuk le, és mindenképpen adjunk hangot eh, mm, elégedettségünknek a, a kapcsán, hogy a spanyol szervek úgy tűnik, hogy végre észhez tértek. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel is kezdem? Talán azzal, ami pozitív. A bizottság munkájának hála, most már a környezetvédelmi hatástanulmányt elkészítik, tehát ezt sikerült elfogadtatni. A projektet tehát megállították, felfüggesztették erre az időszakra. Amit most meg kell vitatnunk, az az, hogy működik-e ez. Tehát, hogyha jól értettem, akkor a helyi hatóságok nem foglalkoztak azzal, hogy szükséges-e a környezetvédelmi hatás tanulmány elkészítése vagy sem. Én a helyi politikában részt vettem egyébként, és mindig úgy jártam el, hogy ha elkészült egy projekt, és a annak a kibővítésére, vagy arra, hogy többet tegyünk, nem volt semmi fajta engedély fentről, akkor nem léptünk túl a kereteken. Remélhetőleg a spanyol hatóságok jobban fognak együttműködni egymással, de hát van eh, egyéb problémánk, a tengerparti területeken is láttuk, hogy mi volt a helyzet, tehát az épületeket egész egyszerűen nem, nem a megfelelő helyre húzták fel, a part védelmére vonatkozó jogszabályok hatája alá estek ezek az épületek, de hát most itt a petíciót benyújtók érdekeiről van szó, az ő érdekeiket kell képviselnünk, és én azért panaszkodom, vagy azért teszek panaszt, mert szerintem a környezet sérül, tehát a de mondjuk van, aki tíz évvel ezelőtt építette fel a házát, az lehet, hogy csak most jön rá, vagy most tájékozódik arról, hogy nem is lehetett volna odaépíteni. Tehát ezért kell a kommunikációt javítani. A petíciónak sikerült ezt elérni. De miért történt a felfüggesztés, ezt tudnunk kell. Állam, gyakorlatilag leállás történt, vagy pedig mi történik majd a jövőben ennek a projektnek a kapcsán, ezt mindenképpen tudnunk kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és akkor a petíció benyújtójának megadom a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, és érdekes volt meghallgatni az Európai Parlament képviselőinek a véleményét. A részletekig azt hiszem tanulmányozni fogjuk majd ezt a Huelában. Nagyra becsüljük a mi ügyünkre fordított energiát és figyelmet. Hát azért az nagy erőfeszítés egyébként, hogy 7000 aláírást sikerült összegyűjtenünk, és azt hiszem, hogy ez a 7000 aláírás mutatja is, hogy mennyire komolyan foglalkoztatja az állampolgárokat ez a projekt, és hogy mennyire aggasztja őket az esetleges környezetszennyezés. Én nagy figyelemmel hallgattam a bizottság által elmondottakat is, ami, amiből kiderült, hogy a spanyol hatóságok megváltoztatták most már egy picit a hozzáállásukat, ez azért reményteli fejlemény, és nagyon remélem, hogy a bizottság továbbra is következetesen folytatni fogja a tevékenységét, hogy minden információt megkapjon. Egy valamiben nem vagyok biztos. Azt nem tudom, hogy a, most a az, hogy a spanyol hatóságok megváltoztatták egy picit a hozzáállásukat, ez azt jelenti, hogy elfogadták, hogy mindenképpen lesz környezetvédelmi hatástanulmány, vagy most még csak arról van szó, hogy ennek a lehetőségét vizsgálják. Ugye a múltban arról volt szó, legalábbis a hatóságok azt a véleményüket fejtették ki, hogy nincs szükség ilyen környezetvédelmi hatástanulmányra. Ez, ahogy a képviselők is mondták, nagyon fontos, tehát nem tudjuk, hogy most akkor milyen helyzet van. Most világos a helyzet, vagy még mindig ilyen ködös, um, bizonytalan, tehát egy nem tudjuk pontosan, mi történik. Arra kérném a bizottság képviselőjét, hogy ezt legyen szíves pontosítsa. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Egybe fogva válaszolok a kérdésekre. Ugye feltették a kérdést, hogy miért állt meg a munka, álltak le a munkálatok, a parlament, a bizottság vagy a gazdasági válság hatására esetleg? A spanyol hatóságok nem adtak erre magyarázatot. Szerintem egyébként minden, mindkét ok igaz lehet. Ez az én véleményem. A petíció hatására a spanyol hatóságok felülvizsgálták ezt az ügyet, de hát nyilvánvaló, hogy a gazdasági helyzet is kihatott több építési projektre is Spanyolországban, amelyek most nehézségeket élnek meg tájékoztatták a hatóságok a bizottságot arról, hogy ugye most zajlik ez a vizsgálat, de még a, az eredményéről nem tájékoztattak bennünket, tehát nem tudjuk, hogy lesz-e teljes hatástanulmány vagy sem. Hát az európai irányelv ugye azt követeli meg, hogy a kettes melléklet alá, hatája alá eső projektek, mint például egy ilyen, mindenképpen hatástanulmányjal együtt kell, hogy megvalósuljanak, vagy pedig a helyi szabályokban felsorolt feltételeknek kell megfelelni. Tehát a spanyol hatóságok ennek megfelelően járnak most el. Nyilvánvaló, hogy magát a vizsgálatot is úgy kell lefolytatni, hogy ez megfeleljen az irányelv előírásoknak, figyelembe kell venni a projekt jellegzetességeit, a helyszínt, és így lehet dönteni arról, hogy teljes körű tanulmányra van-e szükség, vagy sem. Ami a teljes körű környezetvédelmi hatástanulmányt illeti, hát nyilván ez lenne a legjobb környezeti szempontból és az állampolgárok részvétele szempontjából is. Nyilván az állampolgárok kifejthetik az agályaikat, illetve kommentálhatják a projektet az ilyen meghallgatások során. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Akkor ezt a petíciót is nyitva hagyjuk várva a további fejleményeket. Megköszönöm a petíció benyújtójának még egyszer, hogy egy fontos ügyre felhívta a figyelmünket. A 20-as pont következik. Patrick Calhoun által benyújtott petícióról van szó. 2006-ban szólt ez egy alumínium által okozott szennyezésről, és a panaszos megfogalmazta, hogy a környezetvédelmi, az ír környezetvédelmi hatóság nem megfelelően járt el. A bizottsággal megtörtént a kapcsolatfelvétel, és a petíciós bizottság úgy döntött, hogy egyelőre még a hiányos információk miatt nem tud eljárni, viszont a petíció benyújtója ennek a hatására további információkkal szolgált. 2011-ben küldött nekünk további információkat, és ezért kérte, hogy vizsgáljuk meg újra a kérdést. A petíciós bizottság akkor egybevette az összes információt, ami rendelkezésre állt, és hivatalos kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz. Tehát most már egy új szakaszba érkeztünk, és 2012. február 11-én sikerült az első választ megkapnunk a tájékoztatásokkal. Ekkor a bizottság azt közölte velünk, hogy még nem biztosak a, nem tudták biztosan megállapítani az ügynökség felelősségét, mert mint az ír környezetvédelmi hatóság felelősségét. Ennek a petíciónak a benyújtója nincs itt a körünkben, úgyhogy azt tudjuk tenni, hogy a bizottság képviselőjét hallgatjuk majd meg. Gabriela Gerzeni asszony van itt. Remélem, hogy jól lejtettem ki a nevét, ha nem, akkor bocsánatot kérek. Neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor a legfrissebb fejleményekről röviden beszámolok. A legutóbbi tájékoztatásunk óta, mármint amikor a szakbizottságot tájékoztattuk, az írhatóságokkal is felvettük a kapcsolatot, és további kérdéseket tettünk föl, illetve egy-két ponton, egy-két kérdésben pontosítást kértünk. Na, tulajdonképpen az eredeti kérdésénkhez tértünk vissza. Az IPPC irányelv és a és a bányászati irányelv is érvényesített, mind a kettőnek a hatája alá tartozik ez az üzem, teljesen mindegy, hogy veszélyes vagy nem veszélyes hulladékról beszélünk. Még valamit tisztázni kell, az, hogy milyen technológiát használnak itt ebben az üzemben a vörösi iszap kezelésére. Volt egy, ugye van egy ilyen kísérleti projekt, amit a bizottság és a tagállamok használnak erre a célra, ennek kapcsán Írországtól szeptember elején kaptuk a legfrissebb információkat. Mi ugye azt kértük, hogy akkor tisztázzuk a, az, hogy milyen jellegű tevékenység folyik, és elemeztük a társaság éves jelentésében szereplő információkat. Ezt az éves jelentést egyébként korábban nem nyújtották be nekünk. Az éves jelentésből kiderült, hogy a hulladék veszélyes hulladéknak minősül. Ez azt jelenti, hogy a veszélyes hulladékokra vonatkozó irányelv érvényesül, és ugye figyelembe vesszük, hogy mondjuk, eh, ha iszap vagy folyékony hulladékról van szó, amelyben fémek, fémvegyületek találhatók, akkor ezeket veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Ezt írja elő ez a, az irányelv, valamint A, még arról is szó van, hogy ezek az anyagok maró hatásúak. Vissza újra felvetük a kapcsolatot akkor a hatóságokkal, és itt azt kell elmondani, azt az információt kaptuk, hogy száraz tárolásos módon kezelik ezt a vörösiszapot, tehát csak a, ennek a száraz, szilárd része kerül a tárolóba a hulladéktárolóba. Amennyiben Írország megerősíti, hogy veszélyes hulladékról van szó, akkor ennek további következményei lehetnek, és ez azt jelenti, hogy a bányászatra vonatkozó irányelv keretén belül további kötelezettségei lesznek az országnak. A jellegű létesítményként kell kezelni ezt az üzemet és a tárolót, ami azt jelenti, hogy vészhelyzet esetére sürgősségi terveket kell kidolgozni. Most még mindig várjuk ezt a megerősítést a hatóságoktól. A határidő november 19-e, eddig kell választ adnia az írfélnek. Nyilvánvaló, hogy ezután az információk elemzése után a parlamentet is tájékoztatni tudjuk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kére valaki szót, Busztináró úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a válasz, amit a bizottságtól kaptunk, ugye most ön elég friss adatokat, információkról számolt be, azt mutatja, hogy igen, súlyos problémáról van szó. És hát tudjuk, hogy a, hogy a MAL katasztrófája milyen hatással jár, és hogy ez micsoda veszélyt jelent, micsoda veszélyt rejt magában Emiatt arra kérem a bizottságot, hogy jogi, intézményi és pénzügyi garanciákat érvényesítsen annak érdekében, hogy a szennyező fizet elve érvényesüljön az ír esetben is. Ugye nagyon jól tudják, hogy Magyarországon mi történt, meg voltak a vizsgálatok, minden vizsgálat megerősítette, hogy rendben, minden rendben van, semmi sem történhet, és aztán puf, egyszer csak bekövetkezett a katasztrófa. E- ezután pedig a magyar kormány 500 millió eurós bírságot volt kénytelen kivetni a cégre, az érintett cégre, de hát ezt a bírságot soha senki nem fogja befizetni, mert képtelen ez a társaság amúgy is ezt megfizetni. Az ügy tovább bonyolódik, hiszen a társaság tulajdoni viszonyai elég rendezetlenek, offshore cégek is bekerülnek itt a képbe, és így tart. Tehát a lényeg az, hogy a szennyező fizetelmét nem lehet érvényesíteni. Ezért mondom, hogy fontos az irányelv megfelelő végrehajtására gondoskodni. Mert csak így tudjuk azt biztosítani, hogy egy ilyen eset ne fordulhasson elő Romániában is volt erre példa, Magyarországon is volt példa a mallal. És azt tanultuk meg ebből, hogy az irányelv végrehajtása nem tökéletes. Tehát szeretném, hogyha garantálnák, hogy ilyen nem fordulhat elő még egyszer mint ami Verespatakon, mint ami Magyarországon történt. Érdekelne, hogy milyen lépéseket tesznek ennek érdekében, tehát hogyan tudják garantálni, hogy minden működjön, és hogy a pénzügyi garancia is meglegyen, tehát hogyha egy katasztrofa bekövetkezik, akkor valaki állja a költségeket, mert ha nem, hát akkor nagyon szép ez a szennyező fizet elve, ami az elméletben létezik, de ugye pénz nem lesz elérhető, és mindig az érintett állam lesz köteles a végén állni a cechet. Arról se feledkezzünk meg, hogy egy ilyen szennyezésnek micsoda káros hatása van. Én ugye két hasonló ügyet említettem, gondoljanak ezekre. Köszönöm. Ja, és ne felejtsük, természetesen hagyjuk nyitva ezt a petíciót, megvárjuk az írhatóságok válaszát természetesen a bizottságnak, és csak ezután tudunk dönteni arról, hogy milyen álláspontot foglalunk el. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony Bosztináró úrnak, azt hiszem, hogy nagyon világos, hogy hát igen, nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, erre van szükség. Nyilván figyelembe kell venni, hogy ez egy nagyon nagy kockázatot rejtő, veszélyes ügy, és hát megoldás nélkül maradt ez hat éven keresztül, úgyhogy én azt kívánom, hogy a bizottsághoz beérkező következő válasz az rövidebb időt vegyen igénybe, tehát hamarabb beérkezzen, és hogy ennek köszönhetően e, bizonyos folyamatok elindulhassanak, ha nem szankciókkal élnek, de legalább szigorúban lépjenek fel Írországgal szemben, és megoldodjon az ügy. A na, ezt a napirendi pontot most befejezzük, és a következő napirendi pontunk ez a 21-es pont, itt viszont Tajáni biztos úr, bizottsági alelnök úr jelenléte is szükséges. Addig felfüggesztjük az ülést, megvárjuk Tajáni úr érkezését, és utána folytatjuk a munkát. Colleagues, please, take Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, folytassuk az ülésünket. Saluto il uh, vicepresidente. Üdvözlöm az alelnök urat, Tajani eh, biztos urat, és köszönöm, hogy elfogadta a eh, meghívásunkat, hogy vegyen részt a szakbizottság munkájában. Azon petíció alapján, amelyet egy olasz állampolgár nyújtott be más aláírókkal együtt. Egy tarantói acélmű termelésével kapcsolatban Olaszországban. Nagyon aktuális ez a kérdés ma Olaszországban, mert talán pont most döntött úgy a bíróság, hogy a terep nagy részét Tarantóban lezáratja. Egy ideje már az európai intézmények is, főleg a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Szakbizottságunknak köszönhetően itt az Európai Parlamentben amely olyan intézkedéseket sürget, amelyek Olaszországnak ezt a részét érintik. Ezen kívül a bíróság határozatára is utalunk, 2011 márciusában zárult le ez a folyamat, amikor is a bíróság Olaszországot elítélte határozatában. Jelenleg két nyitott kérdés van a bizottság előtt, amelyekkel az aláíróink foglalkoznak, mármint a petíció aláírói az aktuális kérdést illetően, az Európai Bizottság kezdeményezését illetően, a bírósági határozatot követően ez az első, a másik pedig a konkrét lehetőség, hogy az olasz kormány fellépjen az üzem vonatkozásában, pénzügyi intézkedésekkel is, mert a az különböző elvek megsértése történt. Úgyhogy ezek a nyitott kérdések, fő kérdések, úgyhogy ezzel adom is át a szót a Tájáni biztos úrnak, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony! Hölgyeim és uraim, parlamenti képviselő urak és hölgyek! Nyilván önök is tudják, hogy Taranto ö, helyzete olyasmi, ö, amely nem csak egy tagállamot érint, nem csak egy régiót, egy jelentős régiót egy tagállamban az Európai Unión belül, ugyanis Tarentó az egyik legnagyobb acélmű uniónkban. Körülbelül 12 ezer dolgozója van, és körülbelül 8 ezer foglalkozik ezzel a területtel. Tehát körülbelül 20 ezer családot érint ez a vállalkozás. Olyan téma tehát, amely a környezetvédelmi politikára is vonatkozik, nyilván állampolgáraink egészségét érinti, és persze szociális kérdéseket is felvet, munkahelyeket érintő kérdéseket, ezen kívül ipari kérdéseket is, mert ez az egyik olyan ágazat, amely uniónk reálpolitikájában található. Már volt szó Signor Cosimo Fracasso, che è stato avanzato. Lilváról korábban, 2007-ben, és 2008-ban is volt egy petíció, az olasz hatóságokkal együtt vizsgáltuk meg ezt. 2011-ben az Európai Bizottság konklúziókat fogalmazott meg itt a bizottságon belül. Az európai normákat nem tartották akkoriban a környezetszennyezés vonatkozásában tiszteletbe, ezért a bizottság Olaszországgal szemben törvénysértést indított be, mint folyamatot, és 2011. március 31-én Olaszországot el is ítélték azért, mert nem biztosította azt, hogy minden egyes létesítmény tárántok környékén megfelelő normák szerint működjön. Ahogy önök is tudják, illetve már megvizsgálták az olasz hatóságok is. Ö, október 8-án Tarantóban a bíróság úgy határozott, hogy ennek a létesítménynek bizonyos részeit be kell zárni, szükség van ezen intézkedésre, hogy a szennyező kibocsátásokat csökkentsék. Ennyit idéztem volna. Ezt öt napon belül teljesíteni kellett volna, legkésőbb október 11-én. Tegnap az ILVA javaslatot tett a határozattal kapcsolatban, hogy hogyan tovább és majd meglátjuk, hogy a köztársasági ügyészség hogyan határoz. Ami engem illet, mint ipari biztost, mi a helyzet ezen céggel. Kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt a régi vezetőjével együtt egy intézményközi tárgyaláson vettem részt, a fejlesztési miniszterrel, a helyi hatóságokkal, a cég képviselőivel, illetve a szakszervezeti képviselőkkel. Mindenki javasolt egy olyan megoldást, amely az állampolgárok egészségét védi, de ugyanakkor meg tudják védeni a munkahelyeket is. Nos, az Európai Bizottságnak mi az álláspontja az ilvével kapcsolatban? Három európai szinten, monitorozás, tehát figyelni kell az, hogy mi a helyzet Tarantóban. Márciusban egy olyan mm, programot indított be, amelynek keretében ellenőrzik ezeket a kibocsátásokat. Aztán megerősítették, hogy Tarantóban az normáknak, az európai normáknak megfelelően üzemel ez a létesítmény, aztán ellenőrzéseket kell végezni az üzemen belül, főleg a kibocsátásokat illetően. Ami a bizottsági második megállapítást illeti, a levegő minőségére vonatkozó paraméterek tiszteletbetartását illetően, 2012. szeptember 30-ától kezdve Olaszországnak a szennyező anyagok koncentrátumát illetően be kell számolnia, és össze kell hasonlítania a 2011-es adatokkal. A az irányelvben meghatározott normákkal kellett ezeket összehasonlítani, hogy megfelelnek-e ennek. Harmadik intézkedés, a szennyezés vonatkozásában. Februárban a bizottság egy határozatot fogadott el, amely ugyanazon irányel vonatkozásában a legjobb technológiák alkalmazását teszi kötelezővé az acéliparban. Jelenleg ezen kritériumokat használják az olasz hatóságok, hogy modernizálják a tarantói létesítményt a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően. Nos, október 18-ára várjuk a végeredményt a kormány, a cég és a helyi hatóságok között egyeztetés vonatkozásában. A cél az, hogy az írva a, a, a veszélyes szennyezőanyagok kibocsátását csökkentse, a legjobb rendelkezésre álló technológiákat alkalmaz, amelyeket 2012-ben határoztak meg. ...2016-ra jelentősen csökkenteni kell, így ezek segítségével a kibocsátásokat. Október 25-tel Olaszországnak választ kell küldeni az Európai Bizottságnak, az aktualizált, modernizált környezetvédelmi intézkedésekről. Ami az Ilvát illeti, szoros együttműködésben dolgozunk Potocsnik biztos úrral, aki szintén felelős ezért a területért. Aztán, ami a versenyképességét illeti ennek az ágazatnak, mert ugyan ugyan, mert nyilván tudják, hogy nagyon nehéz a helyzet most egész Európában ezen a területen, mivel nőttek az energiaárak, másrészt egyre keményebb a konkurencia. Mit tesz a bizottság a versenyképességet illetően az acél ágazatban? Andor biztos úrral együtt egy munkacsoportot hoztunk létre az acél témában, hogy megalapítsuk, milyen intézkedésekre van szükség az ágazat versenyképességének biztosítása érdekében. A legfontosabb csoportokat figyelembe vettük, illetve a szociális és szakszervezeti képviselőket is bevontuk ebbe a munkába. Az Európai Parlament részt vesz az üléseken megfigyelőként, az Ipari Szakbizottság elnökének képviseletében, illetve Perve, asszony is részt vesz ezen, mint egy másik szakbizottság képviselője. A holnapi ülésen Luxemburgban az acél ágazat válsága lesz a téma, és így lesz lehetőség arra, hogy általánosságban megvitassuk az acél helyzetét. A tanácsban kollégáimnak el fogom mondani azt, hogy mit teszünk a versenyképesség megőrzés érdekében, nyilván az iparpolitikát érintő kérdéseket hangsúlyozva. A cél az, hogy a biztosok elé egy akciótervet terjesszünk az acélágazatra, 2013. júniusig. Ami az Ilvát illeti, bízunk a, az olasz hatóságokban. Tegnap hosszan telefonáltam Greening miniszterrel, az olasz köztársaság környezetvédelmi miniszterével, aki megerősítette, hogy Olaszország minden közösségi normát bekíván tartani és tartatni, úgyhogy majd az eljárásra fény derül a tanácsban lefolytatott tanácskozásokat követően. Ami minket illet pillanatnyilag nem indult be Olaszországgal szemben. Ö, De, Ilva. Noi comunque continueremo a seguire. Jogsértési eljárást. A környezetvédelmi szempontokat, a ö, levegő minőségét ö, figyelemmel kell kísérni, és továbbra is rendelkezésükre állok, hogy esetleg kérdéseik lennének. Természetesen a parlament és az összes kompetens szakbizottság rendelkezésére állok, hogy acélpolitikánkról tájékoztassam önöket. A holnapi napon az Európai Bizottság jóvá fogja hagyni azt a dokumentumot, amely az iparpolitikáról szól, beleértve természetesen a különböző kezdeményezéseket, amelyek az acél ágazatot érintik nagyon fontosak ezek az újraiparosítás céljából Európai Uniónkban figyelembe véve és tiszteletbe tartva a környezetvédelmi normákat a 2020-as tervekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tájáni biztos úr. Akkor most jár kollégának adom meg a szót a vita megnyitásoként. Entschuldigung, ich hatte mich noch nicht gemeldet. Ich warte noch. Nem is kértem szót. You want to take the floor? Majd utána szeretnék hozzászólni. Rendben, akkor Rivellini kollega. Grazie Presidente, ringrazio. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm Tajani biztos úrnak az elmondottakat, és azt a két újabb érvet, amit hozzáfűzött az elhangzottakhoz, nagy figyelemmel kíséri az ügyet mindenki Olaszországban, Európában is. Ami az acélipar versenyképességét illeti, hát megvárjuk a versenyképességi tanácsülését, amiről Tajani biztos úr is beszélt. Azért is, mert a kínai delegáció többször beszélt, mármint a Kínával foglalkozó delegáció többször beszélt arról, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű alapvető ágazat, és az acéltermékek is fontosak az EU számára, tehát annak érdekében, hogy újra megvitathassuk kollégáinkkal, kínai kollégáinkkal az ügyet, megvárjuk a versenyképességi tanács következtetéseit. Ami az Ilva acélművet illeti, szerintem biztos úr, itt ki kell értékelni azt, hogy mi történt. Ahogy az ügyészség is ugye elmondta, arról volt szó, hogy a szükséges beruházások hiányoztak, és ez, ez vezetett a tarantói katasztrófához. Én emlékeztetni szeretném a kollégáimat a következőkre. Az állam volt az, aki ugyanolyan módszerekkel állította elő az acélt Tarantóban, mint Bajoliban, és ugyanarról a termékről van szó. Én egyébként júniusban látogattam el <clears throat> Bergamohoz közeli üzembe, és Észak-Olaszországban azt láttam, hogy itt a termékek előállítása mindig is megfelelő módon folyt, sem a dolgozók, sem az állampolgárok, sem a környezet nem érintett, szennyezés nélkül működik az üzem. Itt viszont nem erről van szó, ez egy tény, és az is tény, hogy teszik a környezetet. Gyakorlatilag szinte mindenfajta fizetés nélkül megkapta a magánszektor ezt az üzemet, illetve semmifajta felelősséget nem vállalt, illetve nem kötelezték arra, hogy takarítsa el maga után ugye a szennyezést. Kérdezem, hogy a szevezói tragédia és ennek a tragédiának az összehasonlításából mire jutunk, ugye hát ez gyakorlatilag olyan, nem? Az történt, ami, azt mondjuk, hogy hát megtörtént, ami megtörtént, és kész. Tehát gondolhatunk Indiára is. Ott is több ipari katasztrófa következett be, amire azt hiszem mindannyian emlékeznek. Most az olasz államnak kell beavatkozni, minél előbb, annak érdekében, hogy a környezet eh, védelmét biztosítani lehessen, és a munkahelyek védelmét biztosítani lehessen, illetve hogy el tudjuk kerülni, hogy ez a szégyen teljes eh, helyzet tovább fennállhasson. Eh, tehát nagyon remélem, hogy a lehető legkeményebben, leghatékonyabban föllépnek majd, és hogy Olaszországot megbírságolják. Tessék, mert bűnös az ügyben, felelős az ügyben. És tessék, nézzük meg, hogy Észak-Olaszországban miért alakulhatott ez másképpen. Ugyanezeket a termékeket, acéltermékeket állítják elő, mégsem okoznak kárt a környezetben, az állampolgárok egészségében, és így tovább. Akkor hogy lehet, hogy Dél-Olaszországban pedig ez történik? Végül pedig én már írtam önnek is, és a luxemburgi a luxemburgi bíróságnak is írta, Tehát én azt kérem, hogy válaszoljon nekem erre a kérdésemre, hogy mikor fogják végre ezt az Ilva acélművet biztosítani. Ugye itt nem akár mekkora összegről van szó, hanem 500 millió euróról, euróról, mert a globalizációs alapot már hét esetben globalizációs alap mozgósítását már hét esetben kérte Olaszország. Hát én tettem egy ilyen javaslatot, hogy ebben az esetben is ilyen kéréssel lehetne fordulni a bizottsághoz, hogy aktiválják a ugyanezt a globalizációs kiigazítási alapot a dolgozók megsegítése érdekében. Most még egyszer a biztos úrhoz és elnök asszonyhoz fordulok. Kínai, afrikai állampolgárok vagy emberek emberi jogaiért küzdünk manapság, szerte a világon. És ez helyes is. De például a dél-olaszországi állampolgárok jogaival mi a helyzet? Ők választottak meg többek között engem. Az engem, az én saját választópolgáraimnak az emberi jogaival nem foglalkozik senki. Hát van egy olasz közmondás, amely azt mondja, hogy aki magáért jól tud küzdeni, az mások érdekeit is jól képviseli. Remélem, hogy majd ezt látjuk az ügyben. Zanoni kolléga következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én közben itt elgondolkoztam, és föltettem magamnak egy kérdést Ilva ügyben, hogy vajon ez a jéghegy csúcsát jelenti-e. De felmerült bennem, hogy egy ilyen kérdés, ami ennyire fontos, hogy bekerült a médiába, gyakorlatilag egész Európa figyelmét magára vonta. Tehát egy ilyen ügyre kinek köszönhetve a derült fény, a bíróságnak köszönhetően derült fény. Na de hát akkor, ugye most itt Olaszországról van szó, mint gállamról, aki felelős a környezetvédelmi jogszabályok betartásáért. Nem tudom, hogy egyáltalán vannak-e ilyen normák, vagy hát betartják-e ezeket. És még valami felmerült bennem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az Európai Bizottságnak mondjuk figyelnie kellene a végrehajtást, hanem nem lehet, hogy valami jobb rendszert kellene működésbe léptetni, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi normák betartását mondjuk rendszeresen vizsgálják? Nem tudom, hogy esetleg a tagállamokat rendszeresen időről időre megvizsgálhatnák ebből a szempontból. Én szerintem egy nagyon fontos tanulság van itt, tehát tanulhatunk ebből, látszik, hogy nem léteznek az ellenőrzések, ha pedig léteznek az ellenőrzések, akkor nem működnek. Vajon hány ilyen hasonló ügy van még Olaszországban, amit nem ismerünk, amiről tudomásunk sincs, és Európában? Hát meg kell védeni a környezetet, és meg kell védeni az állampolgárok egészségét. Hát rengeteg más acélmű van, rengeteg más ilyen üzem működik, nem csak Olaszországban, hanem egész Európában. Hát gyakorlatilag ezek a veszélyes hulladékok aztán a cementbe kerülnek, amik utána meg a mi házainkba, azokba az épületekbe, amikben lakunk. És akkor még a hulladékégetőkről nem is beszéltem. Hát gondolja el, biztos úr, hogy megszületett ugye egy kampány, a kampány anyatejről szól, én most itt a tomácsok kedvéért ezt pontosítottam, tehát hogy az anyatejről van szó, előfordult már egy másik alkalommal, hogy a félreértették. Az anyatejben találtak dioxin nyomokat, és Olaszországban is van már egy tucat ilyen eset, amikor kiderült, hogy sikerült kimutatniuk a dioxint az anyatejben. Hát az anyatej az első tápláléka a mi új fiatal megszületett gyerekeinknek, az új generációnak, és ebben kimutatják az, a dioxint. Hát arra van szükség, hogy Európa és Olaszország is felébredjen egy kicsit, és valami monitoring rendszert vezessen be. Az anyatejet is meg lehetne vizsgálni időről időre, ugyanis az a benyomásom, hogy nem csak tucat, hanem mondjuk több száz olyan eset van, ahol a dioxin bekerül az anyatejbe, csak lehet, hogy ezekről nem tudunk. A kérdésem az az, hogy az Európai Bizottság mit fog tenni, vagy mit tesz annak érdekében, hogy feltárja, hogy vannak-e más hasonló esetek, illetve hogy az anyatej szennyeződik-e dioxinban máshol, Olaszországban, vagy pedig Európában. Köszönöm szépen, Tajáni biztos úr. Köszönöm, Zanoni úr, mondja az elnökasszony, és jár úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, biztos úr, köszönöm szépen a szót. Nos, ezzel a petícióval kapcsolatban nyilván két oldala van az érmének. Vannak persze hiányosságok, az Európai Bizottság erre reagált, Olaszország pedig erre eh, viszont válaszolt. Az Európai Bíróság előtt is folyik egy ügy. Ez jó hír, mondhatnánk. Ugyanakkor fonák oldalt tekintve eh, mindenképpen bíznunk kell az Európai Bizottságban. Nem megy az, hogy minden tagállam, minden cég, minden vállalkozás eh, az a vádolható, hogy eh, nem tartja magát a jogszabályokhoz. Vannak uniós szabályok, amelyekhez mindenkinek tartania kell magát. Kérdésem tehát az, hogyan kívánok javítani ezen az aspektuson. Miután eh, fényderült erre a problémára, világossá vált az is, hogy eh, egészségre káros anyagokat is alkalmaznak az eh, eljárásban, amikor ilyen és ehhez hasonló problémák felmerülnek, akkor gyorsan, gyorsabban kell reagálnunk, nem szabad azt a benyomást keltenünk semmiképpen sem, hogy azt a játékot játszunk, hogy megpróbáljuk eh, nyújtani a dolgokat, mint a rétes tésztát. Tehát vannak jó hírek és vannak rossz hírek egyaránt. Úgy tűnik számomra, hogy ez a rendszer alapvetően működik, hogyha ez nem lenne ez az európai dimenzió, akkor az egész folyamat még tovább eh, tartana. Ugyanakkor egészségre ártalmas hatásokról beszélünk, ezért ilyen esetekben mindig roppant gyorsan kell fellépni. Nem, nem csak egy gyártót érint ez a kérdés, technikai okai vannak, ezért jó néhány gyártót, illetve létesítményt érinthet ez a probléma. A ké, fő kérdés számomra az, hogy hogyan tudunk, tudjuk felgyorsítani ezt az egész eljárást, hogy a lakosság, a polgárok, a panaszos számára ettől jobban tudjunk segíteni. Köszönöm, Szártori asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm a biztos úrnak, hogy eljött ma hozzánk, hogy részt vegyen ezen az eszmecserén, amelyet most a szakbizottság tart. Egy olyan témában, amely egyébként helyesen, látván a helyzet alakulását, most már a figyelem középpontjába kerül, nem csak Olaszországban, hanem az egész Európai Unióban. És ez persze nagyon szorosan kapcsolódik a gazdasági válsághoz is. És ugye arról is beszélt, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy a válságból kilábaljunk. Hát ma reggel, vagy ma délelőtt én is az Ipari Bizottság koordinátori ülésén foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hogy legyen egy vita az acél ipar állapotáról plenáris ülésen. Hát egyelőre még nem tudtuk felvenni a plenáris, következő plenáris napi rendjére ezt a témát, de minden frakció képviselője, tehát a koordinátorok egyetértettek abban, hogy legkésőbb a novemberi plenáris ülésig el kell jutni oda, hogy a napi rendre vegyük ezt a kérdést, és akkor nyilván a bizottság vezeti be majd a témát. A figyelmem ugye az mindig is erre a kérdésre irányult, szerintem mindenki figyelemmel kíséri az ügyet, és nyilvánvaló, hogy a az Ipari Bizottság is foglalkozik az acélágazattal, ennek az európai helyzetével, azzal, hogy hogyan lehet megvédeni ezt az ágazatot, és itt nem csak a belső piacról van szó, illetve az itteni kapacitásról, hanem arról, hogy hogyan lehetne jobban tervezni, hogyan lehetne jobban védeni az európai ipart, koordinálni a tagállamok iparpolitikáit, és figyelni közben a külső országok piacait. Tehát gyakorlatilag itt két dologról van szó, megvédeni a saját iparunkat, valamint arról, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a világ más országaival, és hogy valahogy megértsük, vagy kialakítsunk a helyes magatartást ebben a versenyben, hiszen versenyben vagyunk a harmadik országokkal. Hát az elmúlt hónapok fejleményeit ismerjük, ugye most ez a, azt a petíciót benyújtották, és ez felveti a kérdést, hogy hogyan is tudunk foglalkozni egy ilyen ügyjel, és nyilván más kérdések is kapcsolódnak ehhez. A tarantói üzem helyzet, tehát itt, itt is két problémával nézünk szemben. Az egyik, hogy hogyan tudjuk nyilván az acélipart megvédeni, hogyan tudjuk a munkahelyeket megvédeni, és a gazdasági növekedést támogatni, viszont a második egy ugyanennyire fontos, vagy talán még fontosabb kérdés, hogy hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a normákat és jogszabályokat betartsák, tehát hogy tudjuk garantálni az európai állampolgárok egészségének a védelmét. Ez az a két nagy téma, ami most itt előttünk van. Ahogy más kollégák is már kiemelték ebben a vitában, én is megteszem valószínűleg nemzeti szinten és európai szinten is vizsgálni kell ezt a két kérdést. Nem lehet, hogy e, ilyen tekintetben az egyik tagállam politikája mondjuk nagyban eltér a másikétól. Tehát európai szinten is garantálni kell azt, hogy a meglévő normákat, jogszabályokat betartsák. Olyan normákat, amelyek ugye a, az egészségvédelmet, biztosítják, tehát nem csak az acélműben dolgozók egészségének a védelmét, hanem a környe, az ilyen acélművek környezetében lakó állampolgárok egészségének a védelmét, plusz a munkahelyek védelme, a foglalkoztatás, és így tovább a másik szempont. Ez ugye a, a helyzet, hát igen, rendkívüli eset, vagy rendkívüli helyzet áll most előttünk, ezt csak együtt tudjuk megoldani. Nagy feladat ez mindenkinek, ezen a szinten is, tehát az európai szinten, nem csak nemzeti szinten a bizottságnak komoly feladata van, de nyilván a parlament is figyelemmel várja, hogy milyen fejlemények lesznek. Én úgy gondolom, hogy ma délelőtt is azt, hogy erről beszéltünk, jelzi, hogy milyen nagy figyelmet szentelünk ennek az ügynek, és hogy a két kérdésnek, amit mindenképpen együtt kell tárgyalni, az egészségvédelem, illetve a munkahelyek védelme, tehát hogy ezek mennyire fontosak. Aztán persze azt is el lehet mondani, hogy vannak azok a termékek, amelyeket ugye importálnak Európába, hát ezeket a termékeket is úgy kellene előállítani, hogy a mi normáinknak megfeleljen a gyártási folyamat. Én tudom, tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hát más ágazatokban is ugye szembenéztünk ugyanezzel. Harmadik országokban elvileg ugye azt tesznek az üzemek, amit akarnak, de hát azért azt kellene valahogy garantálni, hogy azokat a termékeket, amiket az EU-ba importálnak, amik itt kerülnek kereskedelmi forgalomba, ugyanúgy gyártsák, tehát ugyanolyan normák és jogszabályok betartásával gyártsák, mint amelyeket itt megkövetelünk az európai üzemektől. Köszönöm szépen Szártori elnök asszonynak, mondja Elnök asszony és Bostinár úr következik. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, köszönöm, hogy hozzánk szólt és részt vett itt a vitában. Románul fogom folytatni a saját anyanyelvemen. Astăzi noi siamo fratelli, <laughs> in tutti i sensi. Discutăm astăzi o temă dramatică. E o temă dramatică și, în egală măsură, un blam la adresa komisszióra. Nos, az Európai Bizottságot és a tagállamot is hibáztatni kell, nem csak Olaszországra kell újra mutogatni. Azért, mert lehetővé tették az európai irányelvek, jogszabályok eh, következetes megsértését. abban az illúzióban ingatják magukat, hogy valamit majd tesznek, valami megoldást találnak majd. Egy nagyon komoly esetről van szó, hogy válság közepén vagyunk, amikor ezeken az egyszennyezés történik. Miközben ez a válság azt mutatja, hogy európaiak milliói vesztik el munkájukat, megélhetésüket, anélkül, hogy új munkahely reménye derengene, felderengene előttük. A közpénzekből kell ezeket az embereket segíteni. Az írva ügy egy másik eh, illúziót is eh, szétrombol, hiszen újra és újra elhangzott, hogy az állam a hibás, és hogy a magánszereplők eh, majd mindent megoldanak hirtelen. Nos, az Ilva eset jól mutatja, hogy az állami cégek privatizációja nem hozott javulást a környezetvédelem terén. Ez egyébként nem csak Olaszországra jellemző, máshol is van erre példa. Képzeljék csak el, hogy Romani, Romániában, ahol az állami vállalatok privatizációja sokkal nagyobb mértékben történt meg, teljes ágazatokat adtak el, és ezzel van, hogy tettek tönkre. Nos, az éva esettel láthatjuk, hogy az Európai Unió stratégiájának hiánya okozza a részben a gazdasági problémáinkat. Voltak egymással versenyző nemzeti iparstratégiák, de nincs egy össze-európai iparstratégiánk, amely lehetővé tenné, hogy a fontos európai kulcs ágazatokat megmentsük. Tajani úr, jó, hogy itt van ma közöttünk, és örömmel hallom, hogy az Európai Bizottság végre úgy döntött, hogy eh, kidolgoz egy ilyen stratégiát nem ül tovább bővetett kézzel ez ügyben. Remélem, hogy erre valóban sor kerül, és szeretném, hogyha ez a stratégia átfogó lenne az egész európai eh, kontinenst, 27 eh, vagy 28 tagállamot lefedni, mert vannak olyan eh, ágazatok, például a acélipar, ami jó néhány tagállamot érint, és amely bizony a válság éveiben igencsak nehéz helyzetbe került. Lehet, hogy máshol nem olyan nehéz vagy komoly a környezetszennyezés problémája, mint nálunk, vagy mint a, ebben az esetben, de biztos, hogy ez visszatérő probléma. Biztos úr, egy kérdésem van. Szeretném azt hinni, hogy eh, az európai eh, eh, acél importőrök is szerepelnek majd a stratégiában jogokkal és kötelességekkel. Azért, mert ők is európaiak, ők is jogi, olyan európai jogi személyek, amelyeknek egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel kell bírniuk az EU annak érdekében, hogy megérezzük az európai ipart. Ha nem így járunk el, akkor az ipari vagy kereskedelmi lobby nyomásának engedve egyes országok előnyben, mások hátrányba kerülnek, hiszen a Kínából acélt importálók eh, előnybe kerülhetnek. Mindenkit egyformán kell kezelni az uniós szabályok értelmében, hogy ha valóban komolyan gondoljuk, hogy eh, megmentjük az európai acélágazatot, ha nem, akkor ennek a halálát fogjuk végignézni. Köszönöm szépen. Óken asszony következik. Sevilla azt selvom dansk ikke er et beslægtet sprog. Én is anyanyelvemen fogok szólni. Sem az olaszsal, sem a románnal nem rokon nyelv a dán. Mégis talán érdemes a az anyanyelvemen szólni. Köszönöm ezt a bevezetőt, Elni úr. Az acéliparral kapcsolatban jó néhányszor meggyűlt már a bajunk. Az én választó körzetemben, Dániában is jelentős volt az acélgyártás, aztán mértke nehéz évek, a munkanélküliséget mi is megtapasztaltuk, és egyre nagyobb nyomás volt rajtunk, hogy adjuk be a derekünket, és gyengébb környezetvédelmi normákat tartsunk csak tiszteletben, aztán bezártak az acélgyára. Ugyanakkor hosszú távon nem segít az, hogyha mindent, minden szabálytól óvjuk őket. Ma legjobbat akkor teszünk az európai iparra, hogyha a legmagasabb normákat szabjuk meg számukra, hogy valóban globálisan versenyképesek legyenek. Ami a környezetvédelmét, eh, illetve a szennyezést illeti, ebben az esetben is láthatjuk, hogy ez mennyire komoly kérdés. Eh, senkinek sem jó, ha eh, engedünk a környezetvédelem területén, ezzel csak elodázzuk a problémákat, nem szabad a lobby nyomásnak engedni. Mindenki azt szeretné, hogy eh, tegyük alacsonyabbra a lécet, eh, amit az iparnak meg kell ugrani a környezetvédelem terén. Ugyanakkor ez a fajta um, rosszul értelmezett, óvó, bácsi állam, vagy óvónéni állam, egész egyszerűen nem, nem működik hosszú távon csak rosszat teszünk eh, az iparral, az acéliparral is. Tehát a szigorú környezetvédelmi normák által tud csak versenyképes maradni az európai acélipar, amely egyébként ne felejtsük el, hogy az acéliparnak milyen fontos a szerepe az újra felhasználásban, az újra hasznosításban. Ez alapvetően éppen ezért egy egészséges, jól működő ágazat lehet, lehetne de nem szabad, hogy ez a, az emberek egészségét vagy a környezetünket kockáztassa, veszélyeztesse, és köszönöm még egyszer kivel a prezentációt, biztos úr. Grazie, onorevole Hogan. Köszönöm. Hogan asszony, Matera képviselő következik. Grazie, president. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Hozzászólásomban nem szeretném a kollégák által elmondottakat megismételni, a más tagállami képviselők vonatkozásában, csak egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy egyesíteném minden kollega hangját, köszönet a szakbizottságnak, Tájáni biztos úrnak, hogy eljött hozzánk egy olyan témáról, amely egy nagy iparágat érint, és amely nagyon fontos volt mindig is Európában, de főleg most a gazdasági nehézségek tükrében, amely minden tagállamot érint. És a, nem csak kényes kérdésekkel foglalkozik Európa, környezetvédelmi, szociális kérdésekkel, úgyhogy én is szeretnék még csatlakozni azokhoz, akik eddig is szóltak, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontos az, hogy megpróbáljunk közel maradni azon állampolgárokhoz, akik a 2020-as stratégiát nem ismerik annyira, vagy a 2013-as költségvetést, mert ebben a parlamentben mindig és csak is a növekedésről, a versenyképességről beszéltek. Úgyhogy persze fontos az is, hogy beszéljünk ezekről, de nem szabad elfeledkeznünk, és nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy ne maradjunk le azokról, azoktól az elvárásoktól sem, amit az állampolgárok támasztanak elénk, a tarántói munkavállalók, és ugye a kolléganőm emlékeztetett a globalizációra is, én is készítettem egy jelentést két és fél éven keresztül, úgyhogy szeretném, hogyha nem feledkeznénk el az állampolgárokról sem. Ma ugyan a tarantóiakról beszélünk, de az, az Ilváról, de holnap beszélhetünk egy másik cégről Romániában vagy Dániában. Úgyhogy ma olasz esetről van szó, holnap viszont felvetődhet egy román eset, és így minden európai állampolgárról beszélünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Matéra asszony jár kollega következik. Quasi in Ergänzung von Kollegen Madero und Frau Orkel möchte ich... Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozva a kollégákhoz, én is arra azt kérem, hogy ne zárjuk még le ezt a petíciót, és ugyanakkor terjesszük ki ezt a témát, és mindenképpen tűzzük a plenáris ülés eh, napirendjére az Iparügyi Bizottsággal eh, egyetértésben. Roppant fontos kérdés ez, Szerintem az önmagában kevés lenne, hogyha nem zárnánk a, a petíciót, mindenképpen terjesztjük a kollégákkal és a, a plenáris ülés keretében egy álsolat is elfogadhatunk, ehhez jogunk van. Eh, Köszönöm, Borgéció eh, képviselő úr, majd Tajani biztos úr. Köszönöm szépen. Először is köszönet az elnökségnek, és Tajani biztos úrnak. Cosimo Fracasso úrnak is köszönhet, aki felvette ezt a harcot. Solo nel 2012 si accorta che lì... Talán a, ugye a helyi bíróság segítségével vették azt észre, hogy mi történik az emberekkel, illetve hogy milyen egészségkárosodásokra derül fény. Hát mindez ugye mondom a petíció benyújtója, illetve a bíróságok munkájának köszönhető. Szerintem mindannyian fel kell tegyünk magunknak bizonyos kérdéseket. Hogy lehet az, hogy az Ilva tulajdonosai elfogadták ezt az ajánlatot, hogy ezt a ö, rettentő állapotban lévő művet elfogadják az államtól? Hát nyilvánvaló, hogy ez azért volt lehetséges, ahogyan a dolgok mennek Olaszországban, illetve hát biztos máshol is, hát érvényes az a szabály, hogyha mondjuk életben tartanak egy üzemet, ami nagyon-nagyon nehezen megoldható, mert ugye vannak bizonyos országok, bizonyos szabályok, és így tovább, amelyek a munkások, illetve az állampolgárokra vonatkoznak az érintett területen, akkor ebben a cserében ugye belefoglaltatik az is, hogy hát enyhébbek lesznek a szabályok alkalmazásával, mert a munkahelyek megmaradnak, életben marad az üzem. Rivellini úr ugye már elmondta, hogy hát az állam, az felelős az állampolgárai egészségéért. Na de hát mi van ezekkel az üzemekkel, amelyek ma ilyen állapotban vannak, és amelyekre a múltban mondjuk zsákból öntöttük a pénzt, de hát egész egyszerűen szégyenletesek, és Európa ipari fejlődését nem segítik elő, hanem akadályozzák. Én azt javaslom Tajáni biztos úrnak, hogy vegye figyelembe ezt is, hogy küzdeni kell az ilyen jelenségek ellen. Ugye nagyon jól meg lehet ezt tenni az európai tárgyalóasztalok körül, amikor a versenyképességről van szó. Én ismerem ezt, és Szártori asszony nagyon intelligens megjegyzéseivel is egyetértek. Nekünk nem lehet olyan üzemeket életben tartani, amelyek nem ö, Produktívak nem tarthatjuk ezeket lélegeztetőgépen rengeteg pénzt ide beleönteni, mert ezekben nincs elég befektetés, és így tovább. Más fejlesztési modellekre van szükség, hogyha az európai állampolgárok érdekeit akarjuk képviselni, és kezdjük mondjuk a déli állampolgárok érdekeivel, ahogy Cosimo Fracasso a petíció benyújtója is megtette, akkor félre kell tennünk ezeket a rossz politikákat és változtatni. Köszönöm szépen Borgécia úrnak és minden hozzászóló képviselőnek. Most visszaadom Tajani úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm először is, hogy egy ilyen fontos témában eh, vitát nyitottak a petíciós szakbizottságban. 94 től 99-ig egyébként ebben a szakbizottságban is dolgoztam, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy ide visszatérhettek egy picit most biztosi minőségemben ugyan, de mégis ugyanitt vagyok itt. Hát ez a szakbizottság az, amely a legközelebb áll az állampolgárokhoz, hiszen mindenfajta egyéb szűrő beépítés vagy közvetítő fél nélkül ide közvetlenül érkeznek be az európai állampolgárok aggályai. Miből is indulnék ki? Hát Szátori asszony megjegyzéseiből, Bostináró kolléga megjegyzéseiből, illetve Borgéció kolléga által elmondottakra is utalnék. Nagyon jól felvázolták az általános problémát. Ez pedig az, hogy az iparpolitika és a környezetvédelmi politika között mi a kapcsolat. Nekem az a meggyőződésem, egyébként ezt el is mondtam a meghallgatásomon, amikor még biztos jelölt voltam, ipari biztos jelölt, hogy Igenis, össze lehet házasítani az iparpolitikát és a környezetvédelmi politikát, tehát lehet, hogy érdekházasság lesz ez, de azért gyakran előfordul a múltban is, előfordult a múltban is, meg mostanában is, hogy az érdekházasságok jobban sikerülnek a szerelmieknél. Nos, holnap fogunk tárgyalni, és uh, igyekszünk azon, arról gondoskodni, hogy az iparpolitika uh, ennek az elvnek megfelelően alakuljon, amit most itt említettem. Hát nyilván az Európai Bizottság alelnökeként vagy biztosként igyekszem majd a terminusunk végén egy nagyon világos üzenethez elérkezni, tehát Európa eljutott addig a pontig, hogy újra iparosítja magát, de más módon teszi ezt, mint a múltban tette. Hiszen most nem gondolhatunk arra az iparra, ami mondjuk az 1980-as években vagy a 90-es években volt eh, jelen. Minőségi iparról van szó, olyan ágazatról, amely a zöld gazdaságot valósítja meg, öko-kompatibilis, és hát természetesen ne felejtjük el azt a stratégiai dokumentumot sem, amelyet holnap fogunk elfogadni, ez majd ebbe az irányba mutat. Ebben a célkitűzésünk tehát az, hogy visszatérjünk egy olyan állapothoz, ahol az ipar egészét tekintjük, a GDP 20%-áért felelősek ezek a termékek. Ugye most tudjuk, hogy mostan 17, 16,7%-nál tartunk, azt szeretnénk, hogy elérjük a 20%-ot és eh, hát legyen 20-25 százalék, ami eh, annak lesz hála, hogy újra eh, iparosítjuk a mi Európai Uniónkat. Nos hát milyen témákra fogunk kitérni, ezeket csak így röviden majd felsorolom, mindenkinek természetesen odaadjuk a, eljutatjuk a dokumentumot is, hát ezt holnap fogja elfogadni a biztos a kollégiuma, de azért önökben bízva e, nyilván ezt át tudom adni most majd önöknek. Tehát mi, mivel fogunk dolgozni, miről fogunk dolgozni? Lesznek horizontális kritériumok először is. A lényeg az az, hogy ugye legyen egy átfogó iparpolitikai stratégia, ami aztán bizonyos fontos tengelyeken alapszik. Gondolok én mondjuk itt a hitelvehez való hozzáféréshez, hiszen a finanszírozáshoz való hozzáférés életbevágó vállalatok szempontjából, aztán a piac, belső piac továbbfejlesztése egy másik ilyen pillér, az innováció, a kutatás egy harmadik ilyen pillér, hát ezek alapvető eszközök, mert eh, ahhoz, hogy eh, versenyképesek legyünk a kutatást és az innovációt egyre inkább fel kell, hogy használja az ipar. Ezek tehát alapvető témák, és nyilván az egész ágazatra kihatnak, gyártás, vagy pedig nem, az teljesen mindegy az egész ágazatra. Én gondolok a zöld gazdaságra, a vezető technológiákra, vagy az űr ágazatra, de említhetném mondjam, mondjam az ökokompatibilis építőipart is, tehát itt is ugye azt jelenti, hogy új módon végezzük a tevékenységet, és itt mondjuk nem annyit tettünk, hogy két és fél év munkája után született, születik majd meg ez a kommunikáció, mert hát nyilván tudják, hogy a második Barózó Bizottság már a munka elején az iparpolitikáról nyilatkozott, az innovációról, néhány hónappal a hivatal elfoglalása után az Európai Parlamenttel együtt tartott egy eseményt, egy eszmecserét, aztán um, egy másik rendezvényt, ahol Jeremy Rifkin is részt vett, szintén az iparpolitikát tárgyaltuk, és azt próbáltuk biztosítani, hogy tényleg zöld legyen ez az iparpolitika, és ez más szektorra is vonatkozzon, tehát nem csak a gépgyártás, az autógyártás, hanem az összes szektorra igaz ez, de itt most például az elektromos autókra gondolok. Említhetném ugye az infrastruktúrát is, ami a közlekedéshez kapcsolódik, tehát a vasutak, és így tovább. Említhetném mondjuk a hajózási ágazat stratégiáját, tehát hogy egyre több zöld hajó álljon forgalomba, amely kevesebb, kevésbé szennyezi a környezetet, és így tovább. Azt is biztosítani kívánjuk, hogy az európai alapokat jobban ki lehessen használni, annak érdekében, hogy az ilyenfajta zöld politika megvalósulhasson, és a célkitűzéseinket elérhessük. Hát az egységes piac kiteljesítés, továbbfejlesztése alapvető fontosságú szempont, ez természetes. Pont nemrégiben egyébként a tanács elfogadott egy javaslatot, ami egyébként az én javaslatom alapján került a, az Európai Parlament asztalára is, és az első, ha jól emlékszem, ugye ez a belső piac intézkedés csomag első jogszabálya pont erre vonatkozik, de pont az iparpolitikára. Ezek a tágabb keretek, amelyeken belül működik ugye majd az iparpolitika, és ennek figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat is. Miért? Azért, mert az energia ára nagyban hatással van a munkára. Hát a megtakarítás lehetőségét se becsüljük azért alul. Az építőiparban például hogy az ökokompatibilis épületek több megtakarítást biztosítanak, aztán itt vannak a megújuló energiaforrások, az elsődleges nyersanyagok kérdése is egy érzékeny kérdés, ez nem csak iparpolitikai szempontból, hanem környezetvédelmi szempontból is így van. Több partnerség vonatkozik az anyagok újrafelhasználására, és így tovább. Tehát gyakorlatilag az, ebbe a stratégiába beépülnek ezek a kérdések, egyetlen egy stratégiát sem zárunk ki. Azért mondom ezt, mert egyfajta globális módon vizsgáljuk, vagy tekintjük az iparpolitikára. Két és fél év munka után jutottunk el idáig. Én az öt éves munkám végén Legalább ezt szeretném hátrahagyni, ahogy ugye Barozó is említette, mielőtt megkezdtük a munkát, hogy az iparpolitika az nem önmagában áll, alapvető jelentőségű a válságból való kilábalásban, és munkahelyeket teremt, az iparpolitikán belül pedig ugye az acélgyártás egy nagyon fontos szektor. A szabályokat, jogszabályokat be kell tartani. Hát ezek bizony léteznek, és elég szigorúak is. Itt már nagyon helyesen Máconi elnök asszony emlékeztetett rá, és azt is elmondta, hogy ugye például az az ügy, amit most megbeszélünk, ez egy konkrét eset, és itt jogsértési eljárás is indult az érintett tagállam ellen. Az Európai Bíróság meghozta a döntését az ügyben, és ez azt jelenti, hogy a bizottság ugye figyelemmel kíséri a jogszabályok betartását. Nyilván a bizottság nem rendőrség, és nem rendelkezik ilyen eszközökkel nagyon sok tagállam van, hát akinek el kell végezni a házi feladatát. És ez egyébként a termékek hamisítására is érvényes, bármit mondhatnék, lehet általánosan figyelemmel kísérni a helyzetet, van erre ugye ilyen kísérleti projekt is, az IPPC irányelv betartására vonatkozóan, és ezt elmondták a kollégák itt előttem, nem tudom, hogy a válasz eljutott-e már a, önhöz az egyik kérésére, amit Szilvesztri Szula, Bádászáris úrral és Matera asszonya nyújtottak be a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelvvel kapcsolatban. Tehát pontosan arra reagáltunk, hogy ugye mit kell tenni Olaszországnak, garantálni az EU jogszabály teljes végrehajtását, és ide tartozik a 2008-as irányelv is a szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről. Tehát ahogy mondtam, megvannak az eszközeink, az ellenőrzési eszközeink, de a tagállamoknak el kell végezni a házi feladatokat. Gyakorlatilag itt megelőlegeztem a választ. A Potosnyi kolléga mondja ezt, az önök kérdésére válaszolva amit most itt elmondtam. És akkor még valami, hogy mi az olasz kormány feladata, most akkor Jár úrnak válaszolok. Az olasz kormány most vizsgálja egyébként azt, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni az integrált ellenőrzést, hát nagyon-nagyon bonyolult a helyzet, és nyilván az egyszerűsítés arról szól, hogy az eljárásokat egyszerűsítik, illetve az esetleges határidőket rövidítik. Még egyszer mondom, hogy nagyon sokáig hosszas telefonbeszélgetést folytattam az olasz környezetvédelmi miniszterrel, aki megerősítette ezeket a lépéseket, és azt, hogy az olasz kormány elkötelezett. A Bostinár úr a az iparpolitika problémáján túl fölvetett még egy más dolgot is a kérdésében, és úgy tűnik nekem, hogy ugyan erre utalt Szártóri asszony is. Hát egy kicsit ugye a, az egyelő játékszabályok és az ellenőrzés, tehát hogy mi van az import termékekkel. A mostani helyzet az az, hogy december 31-ig minden importőrnek tájékoztatni kell az érintett tagállamban a hatóságokat, hogy mennyi, milyen mennyiségű acélterméket importálnak harmadik országokból. E, és e, de ez lejár, ez a szabály december 31-én, és a megújításáról még nem született döntés. Hát a személyes véleményem az az, hogy ezt meg kellene újítani, ezt támogatom, és nekem úgy tűnik, legalábbis Dögucht biztos úrral beszélve is, hogy hasonló irányban mozgunk, hogy a Maconi asszony a vita végén mondjuk egy összefoglalót küldene a bizottsághoz, amely megerősíti a petíciós bizottság álláspontját ebben a témában, vagy akár ugye Szátori asszony is megteheti ezt. Szerintem a, akkor ezt a, nyilván a bizottság tanulmányozni fogja megfelelő mértékben, nagy figyelemmel. Most pedig egy másik kérdés. Matéla asszony és Rivelléni úr utalt erre, ugye a globalizációs kiigazítási alap pénzeinek a felhasználásáról van szó. Nos, hát ahogy ma állnak a dolgok, nekem úgy tűnik, hogy ezt az alapot nem lehet használni. Most itt nem lehet mozgósítani, mert ugye nem arról van szó, hogy az élva acélmű termelékenysége a restrukturáció miatt, a válság miatt csökkent, hanem itt arról van szó, hogy egy válsághelyzet alakult ki strukturális problémák miatt. Ugye itt általában arra, arra szoktak hivatkozni, hogy a konkurensekkel nem tudják tartani a versenyt, a válság hatására elvesznek a munkahelyek, és így tovább. De itt arról van szó, hogy az üzem a hibás. Én ezt Báriban is elmondtam, a környezetvédelmi miniszternek is elmondtam, a helyi hatóságoknak is elmondtam, a szakszervezeteknek is elmondtam, az ILO képviselőinek is elmondtam azt, hogy a globalizációs alapon kívül az Európai Bizottságnak rengeteg más programja, finanszírozási lehetősége van, amelyeket ki lehet alap, alap, használni. A szociális alap, regionális alap, de még akár az Európai Befektetési Bankhoz is lehet fordulni segítségért. Gondolok itt a, ugye a Horizon 2020-as a stratégiára, tehát itt a versenyképesség, az innováció, a kutatás megtámogatására van elérhető forrás, és ezt föl lehet használni. Ahogy elmondták, az ILVA részt kíván venni ilyen projektekben, úgyhogy meg tudjuk, megvizsgáljuk, hogy akkor mit lehet majd ebből kihozni, illetve hogy mit is tesz ez az acélmű. acélmű. Zanoni asszony is fontos problémára hívta fel a figyelmet, arra, hogy a környezetvédelmi normákat be kell tartani. Hát az Európai Bizottság egyébként nem várt sokat, én mondtam a kollégáknak, de megismételhetem még egyszer, hogy megtettünk mindent, amit megtehettünk. Hát nyilván az Európai Parlament is elvégezte a munkáját, a Petíciós Bizottság több alkalommal felhívta erre a figyelmet, és nem ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság fellépett. Én is most azért jöttem el ide erről beszélni, mert nagyon fontosnak tartjuk ezt az ügyet, de az Európai Bizottság mindig végig a folyamat során aktív volt, és így indult be a jogsértési eljárás is, tehát ennek az eredménye az Európai Bíróság döntése. Ez azt jelenti, hogy Európa igenis figyelemmel kíséri az ügyet, és azt, hogy az olasz kormány betartja-e az európai normákat. Az, hogy a végén betartják az európai normákat, ez annak köszönhető, hogy bizony elszámoltatták az olasz kormányt ezzel kapcsolatban. Aztán a ami az egészség védelmére vonatkozó szabályokat illeti, igen, ebben egyetértünk. És egyébként a REACH rendeletre, irányelvre is gondolok. Ez is nagyon nagy feladatot jelent a, az üzemeknek, nem csak a versenyképességet garantálja ez, hanem az európai állampolgárok egészségének a védelmét is arra is szolgál. Aztán a, minden, ami a termékek hamisításának a megakadályozására szolgál, az Európai Unión kívül gyártott termékek importjára és így tovább, az is ugyanide tartozik újra és újra beindítunk egy kampányt, a legutóbbi azt hiszem augusztus elején indult idén, ugye a hamisított termékekről. Talán emlékeznek rá, hogy két cipő szerepelt a plakáton, amelyet az Európai Unión kívül gyártottak, tehát hogy megpróbáltuk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy milyen karcinogén vagy egyéb anyagok szerepelhetnek a harmadik országokban gyártott cipőkben akár tízszer annyi karcinogén anyag is lehet bennük, mint egy Európai Unión belül gyártott termékben. De azt még egyszer mondom, hogy mi nem vagyunk se pénzügyőrség, és nem vagyunk se rendőrség, mi Európai Bizottság vagyunk, és ennek megfelelő eszközeink vannak, nem polgárőrség sem vagyunk, tehát Nyilván ellenőriznünk kell mindenfajta helyzetet vagy panaszt, és jó jogszabályok megalkotásában segíthetünk, amelyek az állampolgárok egészségét védik. Egyébként Ali biztos úr és főigazgatója, hogy is mondjam, nem csak asszisztálnak az ügyhöz ebből a szempontból, tehát ők komoly munkát végeznek. De mi itt a feladat, hogy hogyan tudjuk összekombinálni a környezetvédelmét, az egészségvédelmét és az iparpolitikát kértünk azért áldozatokat az európai ipartól, és úgy tűnik nekünk, hogy a reakció az pozitív volt. Csak a ricsre tudok visszautalni mindig, mert ezért vagyok közvetlenül felelős. De hát ha 20%-os szintet említem is, ez is fontos. Ugye egy globális megalapodás hiányában ezt nem lehet felemelni, vagy még tovább, tovább lépni, de hát hogyha sikerül például, akkor még tovább is tudnánk lépni. Ugye a lényeg az az, hogy a vállalkozóink versenyképességét erősítsük vagy megvédjük. Hát az európai termékek a jelen érvényben lévő szabályok alapján a leginkább figyelembe veszik a környezetvédelmét az egész világon. És persze ugye arról se feledkezünk meg, hogy megvan ez a jelenség, ugye hogy Európából kikerülnek az üzemek a, a harmadik országokba, és így tovább. De a, az éghajlatváltozás esetében nincsenek határok. Tehát mondjuk, hogyha a nagy cégek elmenekülnek Európából és harmadik országokban kezdik meg a gyártást, tehát nyilván nagyon sok termékre szükség van az acélipari termékekre is, meg az összes többi ágazat termékeire. Lehet, hogy ott nagyobb lesz a széndiokszid kibocsátás, ahol nincsenek ugye ilyen szigorú szabályok, ott meg engedhetik maguknak az ilyenfajta gyártást akkor a verseny még komolyabb lesz, de még rosszabb lesz a helyzet, és az aláássa ami mi éghajlatváltozás ellen folytatott küzdelmünket is. De hogy Szartori asszony emlékeztetett erre, és én ennek nagyon örülök egyébként, hogy az ipari bizottság azt kéri, hogy a plenáris ülés vitassa meg az acélágazat helyzetét, hogyha meg lesz az egyetértés, akkor nagyon nagy örömmel bemutatjuk azt, hogy mit teszünk. Az acélipar érdekében a versenyképességi tanács nem is holnap, talán holnap után foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, hogy az európai politikákkal az acélgyártásban, tehát erről mind nagyon szívesen beszámolok, és mondom még egyszer, nagyon örülök, hogy Szartori asszony ezt felvetette. Nos, hát akkor szerintem minden kérdésre válaszoltam. Rivellini úr kért még pontos adatokat. 337 millió eurót kapott az olasz kormány a szennyezésmentesítésre, aztán a kikötő infrastruktúrájának a javítására, és még több különböző jogcímen kapott el támogatást az olasz kormány. Nem tudom, hogy ezeket a támogatásokat még pontosan hogyan használták fel, hát a bizottságot tájékoztatni kell arról, hogy Almónia biztos úr és az egész a biztosok kollégiuma el tudja dönteni, hogy most akkor kompatibilis volt ez a segítségnyújtás az európai normákkal, vagy sem. Ez a döntés csak akkor születhet meg, ha az olasz kormánya az információkat a rendelkezésünkre bocsátja. Remélem minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm szépen a kérdéseket, megjegyzéseket. A főigazgatóságom is, és én is az önök rendelkezésére állunk minden kérdésre válaszolunk, minden szükséges információt megadunk, amit kérnek, nem csak ebben az ügyben, hanem természetesen bármilyen más ügyben, amelyet érdemesnek tartanak arra, hogy a mi figyelmünkbe ajánlják. Tehát a kabinetem, főigazgatóságom nevében mondhatom ezt, nyilván valahogy a kollégák ugyanígy az önök rendelkezésére állnak, a többi biztos úr is mindig a parlament rendelkezésére áll. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetővé tették számomra, hogy eljöjjek abba a bizottságba, ahol öt évig dolgoztam, jó magam is mindig nagy öröm visszatérni egy olyan helyre, ahol ennyi időt eltöltöttem, és az európai állampolgárok érdekeit képviseltem. Köszönöm szépen, elnök úr, valelnök úr nagy örömmel fogunk élni ezzel a lehetőséggel, és máskor is meghívjuk majd Önt, hogy vegyen részt a petíciós bizottság üléseiben, és akkor megtapasztalhatja egy kicsit a múltbeli munka szellemiségét, de nagyon örülök annak, hogy Szártori asszony is itt volt, mondja Tajani biztos úr. Mindenesetre nagyon örülünk annak, hogy sikerült az Ilva ügyét megtárgyalni, veszi át ismét az elnök asszony, az acélgyártás helyzetéről sokat beszéltünk Európában. Köszönjük szépen azt, hogy a biztos úr a jövőben is a rendelkezésünkre áll, mert biztos, hogy ki fogjuk ezt majd használni a jövőben. A 21-es napirendi pont alatt felsorolt petíció tehát lezárható. Nem hogy úgy tűnik nekünk, tehát Tájáni biztos úr javaslata alapján, hogy mi is az Európai Bizottsághoz forduljunk, és kérjük azt az Európai Bizottságtól, hogy a mostani vita témájában egy sokkal mélyebbre ható eszmecserét folytassunk, és van állásfoglalásra irányuló javaslat is, tehát ezt is ugye a plenáris fogadná el. A mi szakbizottságunk fogalmazná ezt meg, és mondjuk ugye feltételezhetően tarthatunk akár együttes vitát is a Környezetvédelmi Bizottsággal, amennyiben oda kerül a sor, hogy a Szátori asszony kérdése ugye a plenáris napi rendjére kerül, és akkor így a Strasburgi plenárison remélhetőleg tárgyalhatunk egy olyan témáról, amely az egész acélipart foglalkoztatja. Tehát nem csak az ipari stratégiáról lehet szó, hanem arról, hogy hogyan lehet összehozni, összeházasítani az iparpolitikát azzal, hogy az egészségvédelmi, az életvédelmi, a környezetvédelmi szabályokat betartjuk, hát ez a, ezek az Európai Unió alapkövei szintén. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezzel lezárhatom azt hiszem az ülést. Köszönöm mindenkinek, és még egyszer megköszönöm Tajani alelnök úrnak is, hogy eljött.